Buongiorno, possiamo... Buongiorno a tutti, possiamo cominciare. Mindenkinek jó reggelt kívánok, javaslom, hogy kezdjük el a munkánkat. Nibler asszony jelentésével a barangolással foglalkozunk először. Néhány eh, közleményem lenne. A koordinátorok üléséről szeretnék beszámolni. Tegnap délelőtt a koordinátorok találkoztak, és a következő döntéseket hozták. Hoár és Tamis urat állandó tagként az ACER tanácsba megválasztottuk az Európai Parlament képviselőinek évente kétszer kell, hogy beszámoljanak a munkáról itt az ITRE-ben. A Brazília delegációt is megerősítettük, a képviselőcsoportok január 30-áig tehetnek javaslatot a delegáció tagjaira. A delegáció április másodikán hétfőn kezdi meg munkáját délelőtt. A titkárság meg fogja vizsgálni a javaslatokat a kritériumok alapján, amelyeket meghatároztunk. A koordinátorok megerősítették a ciklus elején hozott döntést az ITRE Stoában való képviselő, Rubik, Madurell, Johnson és Kerostovski képviselők képviselnek bennünket, ami a meghallgatásokat illeti. Márciusban a Horizon 2020-asról tartunk meghallgatást, és az első fél évben, 2012-ben három meghallgatás lesz összesen, a Horizon, a KKV-k és a digitális napirend a második fél évben. Az űr kutatási politikáról tudunk meghallgatást tartani. A az intelligens technológiákról is tartunk egyet. Minden frakciótól azt kérjük, hogy tegyenek javaslatokat a titkárságnak. Négy jelentést osztottunk ki, Horizon 2020 specifikus programok EPP, kutatás, Euratom, szocialisták, nukleáris létesítmények felszámolása, ECR, és a liberálisok kapták a negyedik jelentést. koordinátorokkal konzultációt fogunk szervezni. Ennyi információt akartam adni a koordinátori ülésről, most pedig javaslom, hogy kezdjük meg munkánkat a napirendnek megfelelően. Az első pont a napirenden. Angelika Niebler asszony jelentése, barangolás az unión belüli nyilvános mobil hírközlőhálózatokon. Nibler asszony, tessék. Igen. Később. Igen, értem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor késlekedés nélkül bele is vágok a témába, kedves kollégák mindenek előtt helyzetismertetést szeretnék tartani. Számos módosításra tettek javaslatot, 359 módosítót nyújtottak be a jelentésemhez. A titkársággal együtt megpróbáltunk a 359 módosítóból kompromisszumokat kialakítani, és ez elég könnyen sikerült is, mert a módosítók nagy többsége négy fő területre koncentrálódik és szeretném ezt a négy fő területet most ismertetni. Ezek lehetővé tették, hogy ugye kompromisszumokat alakítsunk ki a módosítók alapján a titkársághoz eljutottuk a e, kompromisszumos javaslatokat. Remélem, hogy volt alkalmuk egy pillantást vetni rájuk. A következő területekről szóltak tehát ezek a módosítók. Illetve most azokat fogom fel sorolni, amelyek ezek a kompromisszumok tárgyat képezik, ezt követően pedig azokat, amelyeket nem lehetett a kompromisszumokban integrálni. Nyilván tudnak róla, hogy a tanácsban is a mi munkákkal párhuzamosan folyik a tárgyalás, a tárgyalásban a dossziéról első olvasatban kívánunk megállapodni, ugyanis a jelenleg hatályos barangolási szabályozás az év végén hatáját veszti, és szeretnénk, hogyha azonnal átmeneti időszak nélkül áttérhetnénk az új szabályzásra. Ezért azt szeretném, hogy minden fél legyen konstruktív, és így első olvasatban a tanácsal meg tudjunk állapodni. Akkor most elmondanám, hogy melyik ez a négy terület a barangolással kapcsolatosan. Az első a tarifa, plafon, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi díjakat, árakat illetően. Erről tettek javaslatokat a kollégák. Egyesek sokkal kedvezőbb maximált árat javasolnak, mint ami a jelentésben szerepel, mások magasabbat, és olyan képviselőtársak is voltak, akik beleegyeztek abba, amit én javasolok maximáltárként. Egy átlag plafont javaslunk. A hang és SMS maximáltára kisé magasabbak, mint a amit eredetileg javasoltunk. Az adatátvitelnél is vannak javaslatok. Szeretnék minden észrevételt figyelembe venni, és egyfajta átlagot vagy mediánt kialakítani. Aztán majd elmondják a kollégák, hogy egyetértenek-e vele. A Beső Piaci Szakbizottság is foglalkozik az ügyel ami a díjazást illeti, a tarifákat illeti, holnap fogad el erről véleményt a Belső Piaci Szakbizottság a Piaci szakbizottság kicsit magasabb árplafont, díjplafont javasol, mint amit mi javasoltunk. Megpróbálunk majd a tanácssal a lehetőleg észszerűbben tárgyalni az ítrében legyünk hatékonyak annak érdekében, hogy legyenek jó érveink a tanácssal folytatott tárgyalás során. Én megpróbáltam kompromisszumot kialakítani, 19-es, 11-es, 17-es kompromisszumok vonatkoznak erre a területre. Tehát ennyit a, a díjszabás maximalizálásról. Egy másik terület, ahol szintén számos módosító érkezett, strukturális terület, strukturális intézkedések területe. Két strukturális intézkedést támogatunk, és az Európai és a bizottság véleményével én is egyetértek. Egyesek alacsonyabb, felső korlátot kívánnak bevezetni, de a legtöbb módosító támogatja strukturális intézkedéseket. Egyértelmű üzenete a beérkezett módosítóknak, hogy az e-roaming profil amiről ugye sok szó volt a meghallgatáson. Ugye a szabályozás alkalmazásának az egyik módozata, és senki sem akarta ezt egyedül megvalósítani, tehát mind a két strukturális intézkedés lehetséges marad, és majd az Európai Bizottság eldönt, hogy hogyan alkalmazza őket. A négyes és hetes kompromisszumos módosító vonatkozik erre a területre. További módosítók, a local breakout elképzelése, ez egyfajta megszakítási küszöböt jelent, különböző politikai frakciók javaslata eh, alapján azt mondhatom, hogy a az Európai Bizottság eh, két eh, struktúrális intézkedése mellett ez a harmadik lehetséges intézkedés is bevezethető. Ez a hatos kompromisszumos módosítónak a tárgyát képezi. Itt is szeretném tudni, hogy mit gondolnak erről a bizottsági kollégák. Az ötös kompromisszum pedig az opt-out záradékra vonatkozik. Számos kollega vetette fel ezt a gondot. Mit jelent az opt-out? A nemzeti szolgáltatónak nem kötelessége a struktúrális intézkedést alkalmazni, erre vonatkozik az opt-out, amennyiben a barangolási díjak nagyon hasonlóak a belföldi díjakhoz. Tehát, hogyha nincs nagy eltérés a kettő között, a barangolási, vagy roaming díjak és az állam által, vagy az államban alkalmazott díjak között, akkor opt élhet a szolgáltató. Több módosítót kaptam első ránézésre azt mondhatom, hogy elég jó ez a gondolat, mm, arra kell ügyelnünk, ugye, hogy a belső piacon ne legyenek túl nagy eltérések tagállamon belül, illetve közösségen belül. ennek a szabályozásnak az lesz a következménye, hogy megnyílik a piac, és nem torzulhat a verseny. Nagyon érdekelnének a reakciók, kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak ezekről a kompromisszumokról. Most már csak az maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy ennyi módosítót nyújtottak be, ezek nagy többsége egy irányban halad kompromisszumos módosítókról való vita során bízom benne, hogy sikerül közelíteni az álláspontokat, és így a tanácssal szemben már egy hangon nyilatkozhatunk. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, Nibler asszony. Tíz órakor szavazunk, ezt már most szeretném jelezni. 10 óráig le kell zárnunk a vitát, illetve ha szükséges, akkor utána folytatjuk majd. A titkárság jelzi, hogy a kompromisszumokat nem osztották ki, mert az ülés tegnap este fejeződött csak be, és eddig a titkárságnak nem volt módja a kompromisszumos szövegeket kiosztani. Hát ezt mindenképpen el akartam mondani. Árnyékelő adó göbbel szúr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bár egy kicsit sajnálatosnak tartom, hogy ről ö, elnök úr már nem elnököl, mert nagyon hatékonyan elnökölt. Ettől függetlenül gratulálok az ön megválasztásához, és sok sikert kívánok a munkájához, elnök asszony. Szintén köszönetet mondanék Angelika Niblernek az elvégzett munkáért. Tegnap este az adók és a jelentés készítője tartottak, tartottunk egy megbeszélés, és ez konstruktív volt a frakcióm részére, illetve én annak éreztem árnyék előadóként. Úgy gondolom, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy valami értékelhetőt hozzunk ki a dologból, illetve hogy a fogyasztók számára hasznos szabályozás szülessen, előnyös szabályozás szülessen. A később biztos arról fognak majd írni, hogy a mi korunkban forradalom következett be a technológiában, és a mobiltelefonia megváltoztatta az egész társadalmat olyannyira, hogy az országok között, illetve az országokon belül a különböző társadalmi csoportok között eltűntek a különbségek, a szakadékok, a információhoz, a kommunikációhoz való hozzáférés terén. Ezzel együtt azt kell mondanom, hogy ez a szektor, ez az új szektor, ami ö, lenyűgözi a fogyasztókat igen nagy profitot is jelent a vállalatok számára. 120-130 milliárd euró árbevételről van szó, ez több, mint az Európai Uniónak a teljes költségvetése. Azt mutatja ez, hogy Szükség van a piac szabályozására. Többször megállapíthattuk, hogy gyakorlatilag nincs verseny. Annál inkább így van ez, hogy, hogy kitalálták ezt a ö, híres, hírhet ö, szabási ö, találmányt, mi szerint időnként ugyanazért a hívásért ketten is fizetnek az, aki hív, és az, akit hívtak. A barangolás rejtélyei ugyanis időnként nagyon tisztességtelen számlákat eredményeznek a sokat utazó határokon átlépő fogyasztók számára, és kialakulnak olyan helyzetek is, amikor Hamburgból Münich, Münchenbe olcsóbb telefonálni, mint Bajorországból a határ másik oldalára. Mi, akár csak a többi kis állam polgárai Európában Tudjuk, hogy az Európai Bizottság minden erőfeszítése ellenére nehezen csökkennek az árak, a szolgáltatók ellenállnak. Pedig a barangolás csak az EU-n belüli hívások 4%-át, sőt annál is kevesebbet tesz ki. 2009-ben ez a legfrissebb adat, amit találtam kb. 5 milliárd eurós forgalmat jelentett ez a szolgáltók, szolgáltatók számára. 1,25 század milliárd euró számoltak el egymás között a szolgáltatók, 3,75 század milliárd euró a profitjuk ez elég jelentős hát bevétel egy ilyen kis jelentőségű szolgáltatásért. Ráadásul 80%-át a piacnak négy nagy operátor, négy nagy szolgáltató uralja, tehát négyen vannak csak, és ez egy cozy kartel, ahogy Chichester kollega mondta, és ez a Cozy kartel most ellenáll a strukturális intézkedéseknek, illetve a bizottság által javasolt díjszabás intézkedéseknek. Az én frakcióm azt szeretné, hogyha belátható időn belül a barangolás piaca teljesen átalakulna. Mint említettem, négy nagy szolgáltató 80%-át uralja a piacnak, vagyis minden országban gyakorlatilag jelen vannak, vagy közvetlenül, vagy egy másik szolgáltatóval szövetségben ez a négy operátor csak azért tartja fenn a fiktív nemzeti határokat, hogy többet számlázhassanak. Pedig ők működtetik az egész rendszert Európában. Hogyha tényleg belső piacot szeretnénk megvalósítani, tényleg európai telefónia piacot, akkor a belátható jövőben meg kellene szabadulni az egész roamingtól. 2015-öt mondanék, de még jobb, hogyha még hamarabb. Minden esetre ebben az irányban kell elmozdulnunk. Angelika Nibler néhány kérdésére szeretnék most választ adni. Támogatjuk a bizottság strukturális javaslatait, de csak átmeneti jelleggel, mert a végcél egységes tarifa, egységes díjszabás kell, hogy legyen az egész EU területére. A local breakoutot is támogatjuk, ahogy az előadó azt definiálta. nem nagyon örülünk az opt-out záradéknak. Néhány szolgáltató fejéből pattant ez ki, és egyetlen célja van az, hogy továbbra is fogságban tartsák az ügyfeleket egyfajta aranybörtönben, nem csodálkozunk ezen, de ez az opt-out záradék attól tartok, hogy megakadályozza majd az egységes díjszabás kialakítását Európában. azt mondják, hogy az egységes európai tarifa nem javítja majd a versenyt az operátorok között. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mennyire nincs verseny jelenleg sem a szolgáltatók között, akkor nem baj ez. Inkább legyen érvényes, indokolható mind a 27 tagállamban a díszabás. Köszönöm, kedves kollégák, a figyelmüket. Grazie, Goebbels. La parola Köszönöm szépen. Várjál, kollégának adom meg a szót. Kérem, hogy az öt percet szíveskedjék, szíveskedjék tartani. Köszönöm szépen, Éber asszony, először is a javasolt kompromisszumos módosítókat és különböző megoldásokat tartalmaznak, amiket támogatok. Tegnap az árnyék jelentéstevők ülésén nagyon konstruktívnak találtam, és még úgy látom, hogy egyáltalán nincsen egy abszolút végleges megoldásunk a roaming képezte kihívásnak. Most a strukturális megoldásokat vizsgáljuk, és miért? Azért, mert szeretnénk ösztönözni a versenyt az európai piacon. Akkor is, hogyha a nemzeti piacokon van verseny, nem meggyőző az, hogy a roaming, mint páneurópai szolgáltatás jobb szolgáltatásokat hozzon alacsonyabb áron a fogyasztók számára, ez lenne a célunk, de figyelembe véve azt, hogy ösztönözni szeretnénk a versenyt európai szinten, úgy gondolom, hogy biztosítanunk kell az egyértelmű különbséget a ö, kiskereskedők és a nagyforgalmazók között. Nem akartam a bizottság által javasolt árakhoz hozzányúlni, mert tudtam, hogy az árvita kapcsán nagyon sok ötlet fog felmerülni, és nagyon nehéz lesz kompromisszumra jutni. Szeretném hangsúlyozni, hogy az én frakcióm szeretne kompromisszumot elérni árkérdésben, mindaddig, amíg együtt sikerül találnunk bizonyos kritériumokat, annak érdekében, hogy hogyan határozzuk meg az árplafonokat. Úgy gondolom, hogy az új csatlakozásért a számításokért értelmében a módszer szerint, amit Berek javasolt, azt kellene elfogadnunk. És az én módosító indítványom az árak vonatkozásában ebbe az irányba megy. Második dolog, azt is javasoltam, hogy 2015-ig terjesszük ki az árplafont egyes országokban, vagy a Nibler asszony által javasolt árplafont is, de az időzítését el kellene halasztani 2016-ra azt, amikor a bizottság felülvizsgálja. Azért, hogy több időnk legyen megvizsgálni azt, hogy van-e tényleg a roaming esetén megfelelő verseny, illetve hogy meghosszabbítsuk-e a szabályozást. Tehát örömmel látom, hogy a jelentéstevő is ugyan ebben gondolkodik, és nem a meghosszabbításban. Szeretném üdvözölni a félidős jelentést is a, szab- a szabályozásról, és ami pedig a helyi local breakoutokat illeti, amit én magam is javasoltam, ezt is a jelentéskészítő belevette a kompromisszumos javaslatokba, Úgy gondolom, hogy ez a helyi breakout, ez kiegészíti az intézkedéseket, és szerintem ez nagyon fontos, hogy az adatforgalmazási árakat lejjebb vigye, ami egy nagyon dinamikus piac. Ugyanez nem igazi roaming, de szerintem bele kellene venni ebbe a szabályozásba a kettes bekezdés 4A pontjában egy olyan rendelkezés van, ami alternatív szerződés lehetőségét teszi létre a, az ügyfél számára. Szerintem ezt a bekezdést ki kellene hagyni, és arra az esetre, hogyha local breakout megoldással rendelkezik a hogy az ötös kompromisszumos javaslatban szerintem maradnak még kérdések a végrehajtást illetően. Úgy gondolom, hogy ez a az egységes díj, ez sokkal barátság, fogyasztó barátabb és egyszerűbb is, és ez választathat arra a törekvésünkre, hogy az árakat leszorítsuk a roamingban nagyjából a belföldi árak szintjére, fogyasztótól és országoktól függően. Tehát éppen ezért gondolom, hogy ezt az opt-out lehetőséget meg kellene tartani, még akkor is, hogyha itt technikai dolgokról van szó, és el kell dolgo- gondolkodni azon, hogy ez a gyakorlatban hogyan fog működni. Mondjuk el tudom képzelni, hogy a telefonszolgáltató, mondjuk mit tudom, Romániát vegyük, nem egyértelmű, mondjuk képes lenne alacsonyabb roaming díjakat kíván, kínálni, mint egy belga forgalmazó, és az akkor megjelenhetne a belga piacon, és belföldi árakat tudna kínálni. Számomra ez nem világos, hogy ezt a javasolt szabályozás lehetővé tennie, de ez egy jó megoldás lehetne. Tehát figyelembe véve, hogy a bereknek, berekre kell hagynunk azt, hogy mi a roaming ár, amelyik gyakorlatilag azonos lenne, mint a belföldi, és egyértelmű, hogy a bizottságnak kell, hogy a végső döntés a kezében legyen, mert ez egy javaslat, és próbálunk a strukturális intézkedéseknek megfelelni. Hát azt hiszem ennyi. Köszönöm. Grazie, kollega Lamberts. Köszönöm szépen, Lambsdorff kollega hogy az idővel takarékoskodjak, nem fogom megismételni azokat a kitűnő érveket, amiket barátom Goebbels képviselő már elmondott. Száz, szinte száz százalékban egyetértek azzal, amit ön, ő mondott. De amire azt mondta, hogy Prison Doré arany ö, ö, börtön, ez a, az üzemeltetőnek, a szolgáltatónak, nem a fogyasztónak aranybör aranybőrketrec. Az adatforgalmazást illetően nem világos számomra, hogy mi van a kompromisszumos javaslatokban. 500 euró per gigabyte lenne ez az, hogyha ezt beszorzom ezerrel, ami a megabyte ár, akkor őszintén, szóval itt nagyon gyakran hallom ebben a bizottságban azt a mantrát, hogy az internet fokozódó forgalom az segíti a gazdaságot. Ilyen árak mellett nem hiszem, vagy nem igazán hiszem, hogy ez így lenne. Az, az adat ö, adatforgalomra nincsen plafon, és tudom, hogy nagyon sokan az árnyékjelentéstevőkkel is gondolkoztak ezzel, de nem tudom, hogy nem tehetnénk -e valamivel többet, mert hogyha fogyasztó szempontjából nézzük, akkor nem igazán látom, hogy ez hogyan visz bennünket előrébb a fogyasztó érdekében. A másik észrevételem az opt-out-tal nem vagyok biztos abban, hogy tulajdonképpen mit is szeretnénk itt elérni, mert hogyha egy szolgáltató roaming árakat kínál, amelyek nagyjából annyi, mint az ő belföldi ára, akkor az ügyfél miért keresnének alternatív szolgáltatót? Tehát a piac dinamika maga kellene, hogy biztosítsa az eredményt. Nem vagyok ebben biztos, hogyha teljes szabad választást adunk az ügyfélnek, ami remélem, akkor a piaci erők rá fogják kényszeríteni a szolgáltatókat, hogy olyan árakat kínáljanak, amelyek mm, szinte megfelelnek a belföldi áraiknak roaming esetén is. Hát egyelőre ennyi, az árplafon marad továbbra is a kulcskérdés. Azt tudjuk, hogy a strukturális megoldások nem tökéletesek, de senki sem tud igazán minden próbát kiálló megoldást javasolni, és hát a bizottság meg, megnézheti, hogy van-e jobb megoldás. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Csicseszter kollega. Akkor hallottuk eddig az árnyék jelentéstevőt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, először is szeretnék gratulálni Nibler kollégának, ugyanis úgy gondolom, hogy kiváló munkát végzett, és továbbra is igen jól kezeli ezt a kérdést. Nagyon jó a szöveg, és a hozzáállása is nagyon jó. Igyekszik integrálni a javaslatokat, és hát természetesen ugye szem előtt tartja a hatékonyságot, és ugye nem lehet azért minden javaslatot beépíteni. Én pontosan ott venném fel a fonalat, ahol azt Philip Lamberts kolléga úr letette, csatlakoznék az ő álláspontjához. Ez az optin in opt szerintem sem szükséges, hogyha ugye a választási szabadságot akarjuk biztosítani. A bizottság javaslata, illetve a korábbi roaming javaslatok is azt a célt szolgálják, hogy beavatkozzunk a, a piaci helyzetbe, és erősítsük a barangolási, a roaming piacon a versenyt. Azt gondolom, hogy ez a felhasználók választási szabadságát igyekszik javítani, erősíteni. A bizottság egy újabb lépést tesz, meg akarja nyitni a piacot, hogy több versenytárs, több szereplő legyen, ami végső soron javítani fogja a felhasználók választási lehetőségeit, és így a feltételeket, az árakat is. Vannak ennek közvetlenebb és közvetettebb, rugalmasabb módjai is. Azt gondolom, hogy fel lehet hozni érveket eh, többféle megoldás mellett, de azt gondolom, hogy egyelőre a mostani helyzetben és az új szabályozás értelmében is lehetőségeket igyekszünk adni a váltásra a piacon belül, és így arra, hogy a, a piacon az árak csökkentjenek, csökkenjenek. Ezt nem tartom butaságnak, sőt, ezt ö, érdekes ötletnek tartom. Tehát ez az opt-out jól lehet, hogyha végső soron jobb árakhoz vezet. Adott esetben jobbak, jobb árakhoz, mint a, az árplafon az adott időszakban, hiszen az opt-out lehetősége arra szorítja rá a szolgáltatókat, hogy jobb árakat ajánljanak ügyfeleiknek barangolás esetére. Tehát, ha egy fogyasztó, egy felhasználó arról állapodik meg a szolgáltatójával, hogy gyakorlatilag a hazaival egyező roaming díjakat kap, akkor elfogadhatónak, reálisnak tartom azt a megoldást, hogy ne lehessen külön roaming szolgáltatóval szerződni. Természetesen ennek előfeltételei kell, hogy legyenek, meghatározni, hogy mi az, ami gyakorlatilag egyezőnek számít, ugye ezt többféleképpen értelmezik. Ezzel kapcsolatosan adtam be módosítót, itt vetem fel azt, hogy a berek határozza meg azt, hogy mi számít gyakorlatilag egyező tarifának, illetve hogy a bizottság a berek jelentése alapján határozza meg, hogy az a díj, amit egy-egy hazai szolgáltató nyújt, az közel egyezőnek minősül -e, és így az optált lehetősége érvényes legyen. -e, illetve lehetőség legyen-e arra, hogy egy külső roaming szolgáltatót használjon a felhasználó. Ezen kívül nyomon kellene követni, monitorozni kellene a megfelelő alkalmazást a berek részéről. Ebben a kontextusban tehát ezt a megoldást tartom követendőnek az optáltal kapcsolatosan. Köszönöm. Eh, ehm, elezione. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék gratulálni mm, a megválasztásához, és eh, továbbá nagyon örülök, hogy ismételten ebben a szakbizottságban dolgozhatok. Az előző mandátum idején is itt voltam, és remélem, hogy valódi szinergia alakul majd ki a Környezetvédelmi Szakbizottsággal, többek közt tekintetlenül, hogy energiáról van szó. Ebben a szakaszban Nem tudok semmit hozzátenni ehhez a kérdéshez, ehhez az ügyhöz, de gratulálok Nibel asszonynak az előadásához. És kapcsolódok ahhoz, amit az előző bizottságban is mondtak, hogy egyetértek Göbels kollégával. A roaming egyszerűen egy abszurd megoldás a társaságok európai társaságként jelenhetnének meg úgy, hogy egymással kötnek különböző megállapodásokat, és az Európai Uniót pedig egységes piacnak kellene tekinteni tehát jó úton haladunk ugyan, de még azért van tennivalónk. Talán legközelebb, amikor ugyanerről a témáról fogunk majd beszélni, akkor már sikerül majd meggyőznünk a társaságokat arról, hogy vegyék úgy, hogy a felhasználónak a partnerei ott már. Tisztelt Elnök asszony, engedje meg, hogy gratuláljak kinevezéséhez. Jártam egy, egy ilyen gyors talpaló olasz tanfolyamra, éppen azért, hogy gratulálni tudjak önnek. Szeretnék köszönetet mondani Angelikának azért, ahogy elkészítette a jelentését, mert valóban előrébb vitt bennünket és szerintem figyelembe kell ezt vennünk, amikor a különböző kompromisszumokról vitatkozunk. Az egyik dolog az volt, hogy ha végig gondoljuk, akkor a roaming egy nagyon is idejét múlt dolog, régi módi azért végül is 2012-ben vagyunk, és ez a modern technológiának az egyik leggyorsabban fejlődő ágazata, és továbbra is nemzeti modellek alapján működik. Ez hosszú távon nem kielégítő. Ugyanakkor nagyon sok minden történik is, később majd még erre visszatérünk, az új spektrum politikára. Hosszú távon ez lehető fogja tenni számunkra, hogy páneurópai szolgáltatást legyen, és szerintem ez a kihívás már ma is a szolgáltatóknak. Azonban hagy mutassak rá egy másik dologra is, ez pedig az, hogy az a mennyiség, az a volumen, ami adatforgalom, ez teljesen világos, egyszerűen hatalmas, és ez a nagyobb probléma azon kérdések között, amiről beszélünk. Az ad, mobil adatforgalom exponenciálisan növekszik, megduplázódik, háromszorozódik vagy négyszereződik egy-egy évben. 5 év alatt pedig azt hiszem, hogy tízszeresére növekszik, és ez még tovább fog növekedni, és minden új generációs okostelefon, PC és a különböző hírszolgáltatások is ezt eredményezik. Két hónap ezzel még a, nem volt az apps általános, ma az az apps e képviseli egy csomó, tehát az Apple képvisel számos új szolgáltatást, amelyek egyre érdekfeszítőbbek, és az iPhone-ok is egyre több adatforgalmat követelnek meg. Ezzel mondhatjuk, hogy ö, felére csökkentjük az árplafont. Ez akkor sem segít, mert hogyha meg négyszereződik, háromszorodik az adott forgalom, akkor 2014-ben az már borzasztóan távoli jövő. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen egyszerűen egy kitörési pont kell a régi struktúrából, és ezért köszönöm Angelikának, hogy ezt a lehetőséget megragadta. Szerintem ez a local breakout, a helyi hozzáférés, ez az első lépés, amit meg kell tennünk és nagyon ö, szintén mondom, hogy nem látok semmilyen érvet. Hallottam a szolgáltatókat, hogy ez nem nagyon tetszik nekik, mert attól tartanak, hogy más szolgáltatók ö, fogják majd ennek az eredményeit élvezni. De ez nem egy olyan érv, mert a, ez növeli a versenyt. És technikai szempontból pedig ez mindössze annyit jelent, hogy külföldön használhatjuk a saját hálózatunkat, ugyanúgy, ahogy itt használjuk, vagy a szállodában, vagy másod. És ez hosszú távon azt is jelenti, megoldja a problémát az SMS-ekkel és a hangüzenetekkel, vagy beszélgetésekkel. Tehát ez kellene, hogy a prioritás legyen, és ez kellene, hogy a legyen a jelzés ebben a jogszabályban, mert az összes többi az majd jön. Én nekem vannak javaslataim ezzel a belföldi kivételekre, és remélem, hogy Lamber úr száz mértékben egyetért Gömbelz úrral, én pedig tíz százalékban egyetértek Lamberz úrral. Kicsit szkeptikusnak kell lenni, mert az a kockázat, hogy a belföldi szolgáltatók magasabb árakat fognak alkalmazni, és megoldották a problémákat, és akkor az összes többével is ugyanez lesz. Tehát elsődleges ez a breakout kérdése, mert számos probléma megoldódna ettől automatikusan, és akkor egy dinamikus folyamatot látnánk az új struktúrákra. Úgyhogy nagyon örülnék egy megfelelő kompromisszumos módosítónak, aminek a részleteit meg lehet beszélni. Köszönöm. Köszönöm, Roy kollégáé a szó. Herzlichen Dank, Angelika, für die Vorarbeiten. Äh, erst Köszönöm a szót, elnök asszony, és nagyon köszönöm Angelikának az előkészítő munkáját. Először is azt szeretném elmondani, hogy a telekommunikációs iparág egyre fontosabb, egyre nagyobb a forgalma, egyre nagyobb profitot termel, és ez azt is jelenti, hogy munkahelyeket teremt. Ez mindenképpen pozitív, és az is, hogy beruházások történnek ezen a területen. Mindig kiemeljük, mindig elmondjuk, hogy a telekommunikációs iparágban több beruházásra van szükség, hiszen jobb hálózatokra, több infrastruktúrára van szükség. Ezen kívül megjegyezném, hogy a belföldi piacokon erős a verseny. Itt nincsen gond, az árak esnek, fejlődik a piac, csak a barangolással van probléma. A múltban rögzítettük az árakat, ezzel igyekeztünk megoldani a barangolással kapcsolatos problémákat, és csökkentek is az árak, de verseny nem indult. az ár rögzítés, az árplafon megállapítása, tehát csökkentheti az árakat, de a versenyt nem indítja be. Éppen ezért üdvözlöm a bizottság javaslatát. Ugyanazt meg kell csinálni a barangolással, amit a belföldi piacokon elértünk, nevezetesen, hogy valódi verseny induljon, és ez, ezzel csökkenjenek az árak. Így aztán a fogyasztóknak jobb választási lehetőségeik lesznek. Óvatosnak kell tehát lennünk Támogatni kell Angelika javaslatát, hogy hamarabb igyekezünk strukturális megoldásokat találni, de emellett oda kell figyelni arra, hogy ne az árakat igyekezzünk rögzíteni, ami e a strukturális megoldások ellen hat. Hogyha strukturális megoldást keresünk, akkor ezzel egy időben biztosítani kell azt, hogy az ezáltal elért eredményeket ne semmisítsük meg más intézkedésekkel. Úgyhogy jó kompromisszumot kell találni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kreisman úr, jelszó. Köszönöm, elnök asszony. Az ideológia nem segít, félre kell tenni itt az ideológiát, úgyhogy csatlakoznék is az előző felszólalóhoz. Azt kell megvizsgálni, hogy hogyan lehet erősebb versenyt indítani ezen a piacon. Ott van az opt-out, a kilépési lehetőség, ami azt gondolom mindenképpen jó, mert ez nyomást gyakorol a szolgáltatókra, és arra motiválja őket, hogy elkezdjenek gondolkozni, elkezdjenek beruházni, és olyan megoldásokat keresni, amik előnyösek a felhasználók számára. Kvázi monopólium helyzet van ezen a piacon, ezt csak a piac tudja megoldani. Természetesen a local breakout is erősíti majd a versenyt, és a jövőben talán egyféle európai előhívó számra lenne szükség. Ez is esetleg megoldása lehetne a problémának. Én ezt javasolnám, hogy Európának közös előhívó száma legyen. Ez azt hiszem megoldaná a problémát, természetesen a technikai aspektusait elemezni kell, de elképzelhető, hogy megoldás lenne. Azzal egyetértek, hogyha túlzottan lenyomjuk az árakat, akkor nem jelennek meg új szolgáltatók a piacon, és fennmarad a mostani tulajdonképpeni monopólium a nagy cégek uralma. Úgyhogy olyan árakat kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy új cégek jelenjenek meg a piacon, és vonzó ajánlatokkal álljanak elő. Minél alacsonyabbak az árak, annál kevésbé motiváltak az új cégek abban, hogy belépjenek a piacra. Úgyhogy olyan megoldást kell találni, ami a piacot figyelembe veszi, és a piac lehetőségeire épít. Nibler asszony is írja ezt a jelentésében. Mi a kompromisszumos javaslatot támogatjuk, és a local breakoutot lehetővé tevő javaslattal egyetértünk. Az Inkó bizottságban is lesz erről vita, készül árnyék jelentés, még messze van a szavazás, de az árnyék előadók holnap ülnek majd össze. Természetesen követem majd az ottani eseményeket is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Rübig kolléga kap szót, Addig is azonban felkérném a kollégákat, hogy készítsék elő a szavazók kártyáikat, hogy tudjunk majd szavazni. Köszönöm a szót, elnök Csak azt szeretném újra jelezni, hogy nem az Európai Parlament feladata az árak megállapítása. Ezt a versenyre kell bízni. Viszont van itt feladatunk, meg kell határoznunk, hogy mi az, ami megengedhető, és mi az, ami nem engedhető meg nem szabad, hogy a, az előfizetők csalás áldozataivá váljanak. A barangolással kapcsolatosan mondanék egy példát. Például a, nálunk az én országomban az előfizetés része lehet például 1000 perc hívás és 1000 SMS plusz 1 gigabyte internetforgalom. Na ez a csomag így 8,80 euró centbe kerül. Ha átmegyek Belgiumba, akkor 1 GB adatforgalom önmagában 19 euró. Mi pedig itt 500 eurós plafonról beszélünk. 1 GB adatforgalom esetére. Tehát 500 euróban korlátoznánk az 1 GB adatforgalom árát, de hát otthon 1000 perc beszélgetés és 1000 SMS is benne van még az 1 GB-on kívül a 8 euró 80-ban. Ez is tehát azt mutatja, hogy nem működik a dolog, technikai intézkedésekkel valódi versenyt kell beindítani. Hogyha megnézzük a Facebookot és az új technológiákat, illetve azt, hogy mit tesznek lehetővé az új technológiák, és ugye figyelembe veszük azt, hogy mennyi európai ember lépi át a határokat, ugye évente 140 millió, akkor nagyon fontos, hogy az árakat igyekezünk csökkenteni a határátlépése esetén is. Köszönöm, Rubik úr. A tanácsot kérdezem, hogy kívánna hozzászólni. Köszönöm szépen, és mi is szeretnénk eh, gratulálni a kinevezéséhez. Köszönöm ezt a nagyon hasznos vitát. Érdekes volt számunkra követni a mai vitát, és nagyon örülünk annak, hogy minden oldalról teljes elkötelezettség figyelhető meg arra, hogy a mostani roaming rendelet lejárta június előtt megállapodás szülessen. Örülünk annak, hogy kompromisszumos javaslatok születtek, és gratulálunk a parlamentnek, elismerésünket fejezzük ki azért, hogy ilyen kompromisszumos hangulat van, igyekeznek kompromisszumra jutni. Igyekszünk betartani a menetrendet, azt gondolom, hogy az intézményeknek együtt kell működni a legjobb megoldás megtalálása érdekében. El kell mondanom egyébként, hogy a tanácson belül is igen konstruktívak a, a tárgyalások, és nagy figyelemmel követtük a bizottság közi mai egyeztetéseket is. Nagyon érdekes és hasznos volt a mai vita. Azt gondolom, hogy az látható belőle, hogy a parlamentben hasonlóak az aggodalmak és a vita fő elemei, mint a tanácsban. Azt gondolom, hogy ez előmozdíthatja a párbeszédünket. Úgyhogy nagyon köszönöm, és várjuk a gyümölcsöző együttműködést. Köszönöm szépen. Hogyha a kollégák beleegyeznek, akkor azt javasolnám, hogy napoljuk el a vitát, később majd folytatjuk, most pedig következzen a szavazás. Göbbels úr. Kollég Én rövid észrevételt tennék. Rubik kollega mondta, hogy a parlamentnek nem lenne szabad bele szólnia a tarifa alakításban. Engedje meg, hogy a Rubik kollégának veszélyek arról, hogy a roaming 1-es és a roaming 2-es rendelet évben éppen a tanács és a parlament ott közbeszólt a tarifa struktúrába, mert egyébként még sehol sem tartanák, mert a verseny nem hozta volna, nem érte volna el azokat az árakat, amiket a parlament szeretett volna. Äh, ja, Herr Kollege, ich möchte den nur betonen, dass ich sehr wohl für diese uh, Begrenzung bin. Also das Igen, a plafont, a korlátozást támogatom, a visszaéléseket meg kell szüntetni, meg kell tiltani, de nem nekünk kell megszabni az árakat. Nem kell egységes árat megszabni arra, hogy most akkor egy gigabájt adatforgalom egy euróba kerüljön. Nem ez a megoldás. Biztos, hogy egészséges az, hogyha a differenciáció van a piacon, különböző szintű szolgáltatások más árakba kerülnek. De hogyha valaki kétszeres árat kér a termékért, az már nem elfogadható, itt pedig ötszörös árat kérnek a normál piaci ár ötszörösét. A roaming 1 és a 2 tárgyalásaiban is részt vettem, úgyhogy pontosan tudom, hogy milyen irányba kellene haladni. Köszönöm, mondja az elnök. Most akkor megszakítjuk ezen a ponton a vitát. Később Nibler kollégával a szavazás után visszatérünk majd erre. A szavazás nem tart majd sokáig, azt gondolom. a kolléga jelentése itt van. Csak egy név szerinti szavazás következik mellette. Szavazást megnyitom. A szavazás lezárva. Két LPP a több érkezett. Két képviselőt kérek, hogy vegye ki a kártyáját. Sajnos nem működik a szavazógépen, azt hiszem. Hol kollégának, tehát úgy tűnik nem működik a szavazógépe, tudjuk ellenőrizni a, a gépet, vagy esetleg üljön át egy másik székbe, talán úgy megoldható a dolog. Rendben, tehát akkor megnyitom a szavazást. Strasbourgban felejtettem a kártyámat. Tehát akkor két kollega kártya nélkül szavaz. Igen. Egyre több EPP-s van. Tehát még, még mindig egyre többen szavaznak az EPP-sek soraiból. Lezárom a szavazást. Tehát 52 igennel elfogadásra került, teljes egyhangúság. Köszönjük, gratulálunk. Javaslom, hogy a második pontra térjünk át, amiről szavazunk. Ez az egyben az utolsó szavazás, a Johansson jelentés. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy, egyes bekezdés, hatos mellette ellene elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan a hatos pontot, gyerek, megnyitom. Lezárom a szavazást. 29 igen, 23 nem. Elfogadásra került. Első bekezdés 7-es, Tikau mellette. Ellene Nyolcas as TKO mellette ellene kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas bekezés 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas bekezdés 23-as pont Simaszki mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Bütikoffer módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes bekezdés, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, és szóbedi módosító következik Butikoffer kollégától egyetértenek mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 40 kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene elutasítva. 45-ös mellette, ellene elutasítva. 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, elnézést, mondja az elnök, az 50-es először mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva azt hiszem, vagy nem, ellenőrizzük az 55-öst tehát. Megnyitom a szavazást. Az EPP részéről hárommal többen szavaztak. Most már csak kettővel, most már csak egyel vannak többen egyel többen vannak az sok is. Jó, akkor lezárom. Elfogadásra került, köszönöm. Ötvenhetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük az 59-est. Ötvenkilencest ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást egyel többen vannak az EPP-sek, egyel többen vannak az EPP-sek, lehet, hogy én okoztam a félreértést. Én úgy gondoltam, hogy az 58-as második felét nem fogadtuk el, és én ezzel kapcsolatban éltem kifogással. Hát önnek igaza is van, uram, mondja az elnök. Elnézést is kérek. Úgy gondolom, hogy hibáztam. Nem bocsátottam szavazásra az 58-as második felét. Az 59-est már jóvá hagytuk, és akkor most visszatérünk az 58-as a módosító második feléhez elnézést még egyszer. Franco? Tessék. Igen, azt javaslom, hogy töröljük az Ask for Financial Instrument-nél az át, hogy konszenzusosabb legyen és rugalmasabb a szöveg. Tehát asks for financial instruments. Igen, de még mindig az 58-as második feléről próbálunk szavazni. De Castillo asszony? Nincs bekapcsolva a mikrofon. Az EPP szavazó listáját követve az első résznél pluszt találunk, a másodiknál viszont probléma van az árnyék előadó mínuszt tett a második részhez az EPP szavazó listán. Rendben? Tökéletes, mondja az elnök asszony, akkor most szavazásra bocsátjuk a második részét az 58-as módosítónak, az ötös bekezdésnél mellette. Ellene elutasítva, de ha gondolják, akkor ellenőrizzük. Ellenőrizzük, jó. Megnyitom a szavazást, nem? Elutasítva, ugye 20 igen, 31 nem. Térjünk át a 60-as pontra, és akkor most Frankolnak megadom a szót. Igen, én azt javaslom, hogy az Asks for Financial Instruments-nél az Ö név előtt töröljük, így mindenki eh, egyetérthet vele, és nagyobb a rugalmasság a szövegben. Tutti d'accordo con la proposta del collega Franco? Bene. Egyetért mindenki Franco kollega eh, javaslatával, akkor most a 60-asról eh, szavazunk, Franco kollega eh, javaslatát figyelembe véve mellette, ellene elfogadtuk. 61-es Chicago mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es van Brent mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatvanötös módosító rajlultó mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es módosítóban rend mellette meg kell, hogy tanuljam, igen, mindig lefelejtem a második részt. Most már tényleg bemagolom ezt a leckét. Második rész, nem? Nem? Nem. hogyha a kompromisszumot, a nyolcas kompromisszumot eh, elfogadjuk, akkor az első részről nem szavazunk, okafogyottá válik. Így van, tehát csak egy részről kellett volna szavazni, de a másodikról. Tehát a második szavaz, részről kell szavazni, az első rész okafogyottá vált, úgyhogy akkor a 65-ösnek a második részéről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es van Bremt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Név szerint Szavazunk most az egész eh, jelentésről. Megnyitom a szavazást. Tökéletes. Megint a két szavazat. Tehát elfogadtuk 51 plusz 2, tehát 53 igen szavazattal, nulla nem szavazattal, nulla tartózkodással. Gratulálok és elnézést az ügyetlenkedésért, majd megtanulom, hogy hogyan kell ezt csinálni. Most pedig folytatjuk a napi rend megfelelő részével. Azok, akiknek ki kell menniük, kérem, hogy menjenek ki a teremből, várunk egy picit, hogy helyreálljon a csend.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 ki szeretnének menni, azok minél hamarabb menjenek ki, hogy folytathassuk a munkánkat. Grazie. La parola alla Commissione. Akkor a bizottságé a szó. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném azzal kezdeni, hogy gratulálok először is. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát én is azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok önnek az új elnöki posztjához a bizottságban, és továbbá Nibel asszonynak szeretnék gratulálni a kitűnő munkához, amit ezzel a, az ügyel kapcsolatban végzett. Továbbá üdvözlöm az ambícióját a szakbizottságnak, hogy ezt a roaming ügyet kezelte, és hogy mielőbb az új szabályozás, hogyha lejár és hatályba lép az új, akkor nem lesz közte űr. Röviden a négy pontról, amelyeket Nibel asszony említett az elején. Természetesen nem meglepő, már felvetettem ezt a kérdést több alkalommal e szakbizottságban is, hogy amikor vizsgáljuk a javaslatokat és a, az árplafonokat, akkor az az árplafont nem lehet önmagában vizsgálni a javaslat egyéb részeitől függetlenül. Tehát ahogy erre már rámutatott Valéán asszony és Krajtman úr is, kellő mozgásteret kell hagyni a nagy és a kiskereskedelmi árak között, és ösztönzőknek is helyt kell hagyni, illetve, hogy új szereplők is bejöhessenek a roaming piacra, és érdek figyelemre méltó ajánlatokat tudjanak tenni az ügyfeleknek. Ez mindenképpen egy fontos része a javaslatnak. Amikor pedig az ár plafonokról beszélünk, akkor megint csak meg kell vizsgálni azt, hogy mi a nagy kereskedelmi árplafon, nak a megfelelő összeg, de kellő mozgástér kell, hogy legyen a nagykereskedőknek, kiskereskedőknek egyaránt ami pedig az adat roaming árakat vizsgáljuk, ezek rendkívül drágák, túl magasak, és azok, akik sok adatot forgalmaznak, még ezekkel a plafonokkal is rendkívül sokba kerül. Ez igaz. Éppen ezért egy nagyon érdekes nyitás van a parlament részéről, hogy ezt a helyi local breakout megoldást bevezessék. Én attól tartok, hogy bármekkora is lesz az adatforgalomnál a roaming plafon, sosem fogjuk ezt megoldani, az adat roaming problémát. Tehát itt egy innovatív új megoldásokra van szüksége tekintetben, és ez a Local Breakout, LBO mindkívül egy érdekes megoldásnak tűnik, és ez az adatforgalom területén a versenyt is biztosítja. Ami pedig a az opt-outot illeti, csak röviden mondanám, mindenképpen egy nagyon vonzó kezdeményezésnek tűnik, úgy tűnik, hogy a digitális agendát el tudjuk érni, azt, ami a roaming szabályozásban benne van. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani. De azzal tisztában kell lennünk, hogy itt is vannak bizonyos, mondhatni, negatív konzekvenciák, következmények. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy egy ilyen záradék az nagyon komoly feltételekhez legyen kötve. Először is továbbra is, még hogyha lehetővé tesszük az üze, a szolgáltatóknak azt, hogy ki lépjenek ezekből a strukturális intézkedésekből, a nagykereskedelmi forgalmazóknál ez megvizsgálandó. Tehát egy ilyen kivétel a strukturális rendelkezések alól, ahol az alap a, olyat érdemes, ahol még viszonylag magas a belföldi ár. Ugyanakkor olyan országokban, ahol a belföldi ár viszonylag e, már most is versenyképes, és meglehetősen alacsony, ezen országokban a szolgáltatóknak nem lesz ösztönzősük, hogy ezt a kibújási záradékot alkalmazzák, mert adott esetben ez nekik veszteséget okoz, hogyha ezt alkalmazzák. Tehát itt problémák vannak ezzel a megközelítéssel is. Másodszorban pedig, és azt hiszem, hogy ezt felvetette néhány képviselő, a létrehozzuk azt a lehetőséget, hogy a szétválasztási intézkedéseket figyelemen kívül hagyják egyesek, a strukturális intézkedések és az új piacra lépés a roaming piac esetében, amit most próbálunk létrehozni strukturális intézkedésekkel, szűkebb vagy kisebb lesz, hogyha a szolgáltatók nem hagyják végre a szétválasztást. Tehát itt is meg kell bizonyosodnunk arról, hogy kellő mozgástér van az új piacra lépők számára. Ezért nagyon fontos, hogyha végrehajtjuk az opt-out rendelkezés, záradékot, akkor ehhez nagyon szigorúak legyenek a feltételek, és nagyon korlátozott mértékben lehessen csak alkalmazni, ha egyáltalán. És biztosítanunk kell ugyanakkor azt is, hogy az új ö, piacra lépőknek a befektetésük ö, biztosított legyen. Tehát kérdés, hogy ki fogja végrehajtani ezeket a záradékokat. Mindenképpen az ötlet nagyon érdekes, nagyon vonzó, de vannak olyan hátulütői, amikkel foglalkoznunk kell. És végezetül inkább egy eljárási kérdés, ez pedig az, hogy milyen lenne az eljárás a strukturális megoldások véglegesítésére. Hallottam olyat, hogy vannak, akik szeretnék, hogy a bizottság hozná meg a végleges döntést a technikai megoldásra, vagy a, a szétválasztásra, decouplingra. Az idő itt nagyon fontos elem, hogyha egy versenyt akarunk bevezetni a roaming piacon, akkor ezt minél előbb kellene megtenni. És úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül van szükség arra, hogy további bizottsági döntésekre várjunk, illetve azokra támaszkodjunk. Már megvannak a módosítók, és eléggé szigorú kritériumok vannak a szétválasztási intézkedésekre vonatkozóan. Ez már kell -e útmutatás a bereknek, hogy megnézzék a lehetőségeket. Tehát szigorú feltételek már előbb biztonságot is ad arra, hogy a strukturális intézkedéseket hogyan kell végrehajtani, és a berek ezt útmutatással ki tudja egészíteni. Természetesen a bizottság megvizsgálhatja azt, hogy ezt az útmutatót adott esetben kiegészítse döntéssel, hogyha kiderülne, hogy az útmutatás önmagában nem elegendő. De ezt majd meg kell vizsgálni, hogy szükséges -e egy újabb adminisztratív eljárást elindítani, és ez biztos, hogy időbe kerül és ugye itt, mint már rámutattunk, az idő egy döntő elem. Én ezzel be is vezetném, és nagyon üdvözlöm az elvégzett munkát, illetve az ambíciókat, hogy véglegesítsék ezt a dossziét az elkövetkezendő hónapokban. Köszönöm szépen! Köszönöm a bizottságnak, és akkor most a jelentés készítőnek, Angelika Niblernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy a kollégáimhoz forduljak, és megköszönjem a nagyon célszerű és jó javaslataikat, illetve ezt a nagyon jó vitát, amiben részünk volt. Nagyon nagy örömmel folytatom a munkát, köszönöm a bizottság és a tanács képviselőinek az észrevételeit is, és köszönöm, hogy hajlandóak konstruktívan dolgozni annak érdekében, hogy minél rövidebb idő alatt egy olyan megoldást találjunk, ami az európai állampolgárok számára kielégítő. Ezt mindig szívesen hallja az ember. Kedves kollégák, a kompromisszumokat még nem küldték nem kerültek elküldésre, elnézést kérek ezért, remélem, hogy ez gyorsan megoldódik, de bármi legyen is, az elmondott érvek alapján, amiket eddig szóban mondtam el, mert írásban nem volt elő, önök előtt a szöveg, Köszönöm, hogy elmondták, hogy egyetértenek vagy nem értenek egyet a javaslattal. Az elhangzott észrevételek alapján szeretnék visszatérni néhány kérdésre. Ezt többen is említették, hogy milyen jelenleg a roaming piac, a barangolási piac, a verseny nem megfelelő. Egyetértek természetesen az elhangzott érvekkel, amiket meghallgathattunk. A vita megvolt. Éppen azokról az eszközökről volt szó, amelyek nem működnek, és hogyha a versenyt akarjuk ösztönözni, akkor beszéltek itt egyesek strukturális intézkedésekről, kompromisszumos módosítók, amiket megfogalmaztam, úgy tűnik, hogy elég nagy elő, ellenérzést vez, váltanak ki. Az LBO, a Local Breakout, az kapcsolatban nagyjából egyértelmű a vélemény. Köszönöm, akik támogatják mert vannak akik, és ezt megértem, azt mondták, hogy a roaming az már egy kicsit elavult, lejárt, tehát európai piacon vagyunk, és egy európai piacon európai szolgáltatókra európai tarifákkal van szükségünk. Egyetértek ezzel, de ez viszont ellene megy a versenyszellemének, amit ugye szeretnénk ösztönözni, hogy a piac döntse el, hogy hogyan alakítja az árakat, és biztosítsa a versenyt azzal, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak különböző árakon. Éppen ezért én mellette vagyok, hogy a piac kerüljön nyitásra, és hagyjuk, bízunk a piacra, hogy hozza meg a szükséges intézkedéseket, amik eh, előbb vagy utóbb mindenképpen árcsökkentés fognak eredményezni. Hogyha pedig mi eh, beplafonozzuk az árakat, eh, az nem feltétlenül jó. Tehát legyen egy egységes tarifa a roamingra, ez szerintem nem egy jó ötlet. Hogyha egyetlen a tarifáról kellene döntenünk, akkor egyszerűen nem lenne szükséges strukturális intézkedéseket rákényszeríteni a szolgáltatókra. Éppen ezért mondom, hogy én a szorgalmazom a piacnyitást, és különböző strukturális intézkedésekkel szorítsuk rá a szolgáltatókat arra, hogy az újak belépőknek is tegyék lehetővé a piacra jutást, és hogyha egységes tarifa lenne, az nem feltétlenül lenne jó. Tehát én nem az egységes tarifát javaslom, hanem azt mondom, hogy csak egy plafonja legyen ennek. És úgy látom, hogy többen itten támogatják a szabad piacot az unión belül. És ami pedig a tarifa plafont illeti, megtalálják majd azokat az elemeket, amikről itt szó volt a kompromisszumos javaslatokban, a mozgástér és a különbség a nagykereskedelmi, kiskereskedelmi ár között akkora lehet, hogy az akkora kell, hogy legyen, hogy a új szereplők is piacra tudjanak kerülni, tehát nem arról van szó, hogy megakadályozzuk az újak piacra jutását, de nem szabad elfelejtenünk, hogy még a tanácsal is és a bizottsággal is kell tárgyalnunk. Az tarifákat illetően még számos vita lesz tehát ami jelenleg a kompromisszumokban szerepel, amiket én javaslok, azok észszerű javaslatoknak tűnnek, amik tárgyalási alapot képezhetnek, hogy megfelelően tudjunk tárgyalni a tanácssal. Az LBO, a Local Breakout, ami ellen egy elég nagy ellenérzés van, én azt javaslom, hogy olvassák el újra a kompromisszumot, és mondják meg, hogy egyet tudnak -e érni. Valán asszonyhoz fordulok az ALDI frakcióból. Szerintem a kompromisszum jól megfogalmazott, de ha nem tetszik, a akkor mondják meg nyugodtan, megnézzük, hogy mit lehet csinálni. Ami pedig az opt-out, tehát a kivételezési záradékot illeti, ezzel is voltak észrevételek. Ha jól látom, akkor a tanács tudja, hogy csak három ország van, amelyik támogatja az opt-outot, Spanyolország, Franciaország és Ciprus. Az összes többi ország egyelőre fenntartásokkal él, én magam is. nagyon komoly fenntartásaim vannak, nem igazán hajlok, hogy támogassam ezt az opt-out záradékot. Különböző politikai megfontolások vannak, és vannak, akik úgy gondolják, hogy ez a záradék ez nem fogja sérteni a versenyt és a verseny ösztönzését. A vitát folytatni kell erről, de még nem hallottuk, a, még az utolsó szót nem került kimondásra tehát Tehát ezt folytassuk a kompromisszumos csomagban, és folytassuk, és nézzük meg, hogy milyen mértékben tudjuk alkalmazni ezt az opt-out záradékot. Köszönöm még egyszer a javaslatokat, és köszönöm a reagálást. 15 kompromisszumos javaslatot terjesztek elő, remélem, hogy ezeket önök el fogják olvasni figyelmesen. Ha vannak észrevételeik, akkor nyugodtan tegyék meg. Ami a lényeg, hogy február közepére sikerüljön, ahogy ez megállapodásban is volt a titkársággal, hogy szavazni tudjunk február közepén. Az árnyék jelentéstevőkkel már volt alkalmam tárgyalni, és kérem, hogy mondják el, hogy mik az észrevételeik annak függvényében, hogy milyen olvasatát látják a javaslatoknak. Köszönöm szépen a vitát, és örömmel folytatom a munkát együtt az elkövetkezendő hetekben, elnök. Köszönöm szépen, Nible asszony. És akkor szeretném most ezt az ügylést berekezteni, és 11-kor pontosan folytatjuk, hogy Martin Lidegard, Dán éghajlati energiaügyi és építőipari miniszterrel találkozzunk. Köszönöm.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 Regnen hinaus.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 Bene, allora direi che possiamo... Nos, azt gondolom, hogy akkor folytathatjuk az ülést. Nagy örömmel köszöntjük a bizottságban a Dán klíma és energiaügyi, illetve ügyi minisztert, Martin Lidegárdot. Ő képviseli az aktuális soros elnökséget. Köszöntöm tehát. 45 percünk van a miniszter úrral zajló ülésre, utána pedig újabb vendégünk érkezik, újabb miniszter. Először is tehát meghallgatjuk Videgard miniszter urat, azután pedig a frakciók képviselőit, majd pedig a miniszter válaszol, végül a többi bizottsági tag is lehetőséget kap felszólásra. Lidegárd úr tehát. Köszönöm elnök asszony, és köszöntöm az ITRA bizottság tagjait is. Először is szeretnék az elnök asszonynak gratulálni a közelmúltban történt kinevezéséhez. Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom a bizottságnak a Dán elnökség prioritásait. Mint tudják, igen, sűrű a menetrendünk, nem is fogom tudni megemlíteni az összes témát, amivel foglalkozni fogunk, de igyekszem azért a fontosabbakat mind kiemelni, és aztán természetesen boldogan válaszolok az egyéb kérdésekre is. Az európai energiaszektor jövőjéről kell döntést hoznunk a következő hat hónapban. Jelenleg a tagállamok fő aggája az európai gazdasági és pénzügyi helyzet, ami igen aggasztó. Dolgozni kell azon, hogy az erőforrásokat hatékonyan felhasználó kis széndiokszid kibocsátású legyen az európai gazdaság, ami növeli a versenyképességünket, illetve biztonságosabbá teszi az energia ellátásunkat is, például segít elkerülni az ársokkokat, az energiaárak fluktuációját. Ehhez egyértelmű szakpolitikai döntésekre és jelzésekre van szükség, egyértelmű célokat, lépéseket kell előre meghatározni a 2030-2040-es időszakra. Rendet kell rakni Európában, ki kell építeni teljes mértékben a belső energiapiacot, ki kell építeni az infrastruktúrát, és a 2020-ra kitűzött célokat el kell érni. Ezért van az, hogy a Dán elnökség négy fő pillére, négy fő célja között szerepel a zöld Európa is nem a gazdasági válság dacára foglalkozunk ezzel, hanem éppen a gazdasági válság miatt. Az Európai Tanács célként tűzte ki, hogy 2020-ra 20%-kal csökkenjen az energia fogyasztás, ugye hatékonyabbá kívánjuk tenni az energia felhasználásunkat. 2011-ben azonban 315 milliárd eurót fizettünk ki olajért, ami a 2010-eshez képest 40%-kal magasabb. több mint 100 milliárd euróval. Egyébként ennek a növekedésnek a fő oka az, hogy az olaj ára emelkedett 2011-re. Ideje, hogy a gazdasági növekedés környezetbarát módon történhessen meg, és hogy a beruházások itt Európában történjenek, ne pedig az Európán kívüli olajkitermelő országokban. Ehhez az egyik legfontosabb lépés az energiahatékonyság irányelvről való megállapodás. Ez igen komoly energia megtakarítást jelenthet vállalkozásoknak is, illetve, ami talán még fontosabb, több milliárd eurós gazdasági megtakarítást is eredményezne ez a lépés, ami a gazdaság fellendüléséhez is nagymértékben hozzájárulna. A bizottság beszélése szerint az energiahatékonyság irányába akár két millió munkáját is teremthet, a legtöbbét itt helyben. Egyeseknek aggájaik vannak a bizottság javaslataival kapcsolatosan, és ezt meg is értjük egyébként. Például az aggályok egyik oka az, hogy a tagállamok helyzete eltér. A jelenlegi gazdasági helyzetben a költséghatékonyság minden szakpolitikai döntés egyik fő előfeltétele. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csökkenteni kellene az ambícióinkat. Jelenleg le vagyunk maradva a 20%-os célhoz képest, ezen változtatni kell. Az irányelvben szereplő lépéseknek, intézkedéseknek ezt tükröznie kell, és figyelembe kell venniük a nemzeti körülményeket, például a klíma viszonyokat is. Egy kicsit rugalmasabbak lehetünk az irányelven szereplő intézkedésekkel kapcsolatosan. Az Európai Tanács mindenképpen minél hamarabb szeretné elfogadni ezt a fontos jogszabályt, és Adán elnökségnek is kiemelt prioritása ez. Éppen ezért örülünk annak, hogy Thomas úr előadóként elkezdett ezen a kérdésen dolgozni, és nagyon bízom abban, hogy a tanács és a parlament egyetértésre tud jutni az elnökség alatt ebben a kérdésben. Ezzel el is érkeztünk a 2050-es energia menetrendhez, illetve az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságról szóló menetrendhez. Igyekszünk úgy lendületet adni az erről folyó vitának az elnökség alatt, és igyekszünk előrébb mozdítani az Európai Uniós klímapolitika ügyét. Bízunk benne, hogy tanácsi következtetéseket sikerül elfogadni márciusban, és a tárgyalások felerősödhetnek az energia energiamenetrendel kapcsolatos közlemény témájában is. Azt gondoljuk, hogy az menetrend keretében el kell választani a növekedést a, az energia felhasználástól. Az energia hatékonyság és a megújuló energiák használata az energia menetrend egyik magja. Mind a két menetrendben 2030 és 2040 fontos mérföldkő lesz, ezekre az időpontokra célokat tűzünk ki. A beruházások nagyon fontosak, a biztonságos beruházási környezet az innovációt és a növekedést mozdítja elő, ami versenyképesebbé teszi az európai vállalkozásokat. Ez különösen fontos olyan szektorokban, ahol hosszú idő egy-egy befektetés megtérülése, például az energiaszektorban. Lesz a közeljövőben egy magas szintű eh, konferencia itt Brüsszelben, február 7-én, remélem, hogy mindannyiukkal itt találkozunk, majd ez lett az első lépések szintere. Előre kell lépni az energiainfrastruktúra terén is, meg kell erősíteni az európai hálózatot, ami több, több okból is létfontosságú. Létfontosságú az a gáz ellátás biztosítása érdekében, és annak érdekében is, hogy a megújuló energiák nagyobb részarányt képviselhessenek. A következő pár évben az áramfejlesztés és az áram szállítás, elosztás létesítményeit meg kell újítani és ki kell bővíteni. Megfelelő infrastruktúrával megfelelő beruházásokkal elfogadható áron lehet elérhetővé tenni a megújuló energiát. Beruházásokra van szükség, ugyanis azok egyfajta biztosítékként szolgálnak a jövőre nézve. Egyre nagyobb az igény az energia iránt, és egyre kisebbek a készletek a hagyományos energiaforcozókból, ráadásul ugye igen nagy korlátozások vannak a költségvetés terén. E mellett egyre több energiát kell átjuttatni a határokon, éppen ezért létfontosságú a hálózatok fejlesztése, aminek egyébként közvetlen kihatása van egész Európa energia ellátására és energia biztonságára. Ebben a témában a lehető legnagyobb előrelépést kívánjuk elérni az elnökség alatt. Azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés talán a finanszírozás, amiről a pénzügyminiszterek tanácsán lesz szó. Korea de Campos úr munkáját is nagyon fontos lesz nyomon követni. A külső energiadimenzióval kapcsolatosan is szerepelnek megalapítások a bizottság közleményében. Ezzel kapcsolatosan örömmel olvassuk majd Herzog asszony saját kezdeményezésű jelentését az információ csere mechanizmus, amelyet felvetettek, létfontosságú annak érdekében, hogy az EU külső energia kapcsolatai átláthatóak és egységesek legyenek. Az Európai Unió belső energiapiacának megfelelő működése létfontosságú, és fontos a külső partnerekkel való megállapodások kérdése is. A tanács most vitatja meg a bizottsága való megállapodást egy trialóg, egy háromoldalú egyeztetés kapcsán az EP-vel és Karinz előadó úrral a kompromisszum szellemében. Az offshore olaj- és gázkitermelés biztonságával kapcsolatosan még mindig nagy különbségeket látunk, illetve nagy fragmentációt látunk a tagállamok között. Nagyon eltérnek a jogszabályok, illetve az alkalmazott gyakorlat a tengeri offshore kitermelés terén. A 2010-es Mexikó jövőbeli katasztrófa következményeinek ismeretében létfontosságú csökkenteni egy ilyen nagy baleset veszélyét az Európai Unió vizein, illetve létfontosságú az is, hogy ha történne ilyen baleset, minél kisebb károkat okozhasson. Úgy tervezzük, hogy javaslatot állítunk össze a tengeri olaj és gázkitermelés biztonságának javítására, és nyomon követjük az Európai Parlamentnek ezzel kapcsolatos munkáját. Az energia csillag címkével kapcsolatosan az elnökség igyekszik előmozdítani a tanács és a parlament megállapodását, hogy ez használatban maradhasson. Jól tudjuk, hogy ez kiváló példája az amerikai és európai, piac együttműködésének. Nos, elnök asszony, bizottsági tagok, köszönöm a figyelmüket, és várom a vitát itt, illetve a következő hat hónapban folyamatosan. Én igyekszem majd minden felvetődő kérdésre választ adni. Köszönöm, miniszter úr. Most akkor kezdődjék a vita. De Castillo kollégája a szó, négy perc van. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a miniszter úrnak, hogy eljött hozzánk. Nos, ahogy az egyeztetés kezdetén mondtam, a Dán miniszter, aki a kutatásért felelős, tegnap itt volt, és lehetőségünk volt a 2020-as tervekről egyeztetni irigylésre méltó helyzetben van ön az elnökség alatt. Azt hiszem, hogy más elnökségek irigylik önöket, hiszen olyan dosszié kerültek önök elé, két olyan dosszié is, amelyek létfontosságúak. Az egyik az energiaügyi dosszié, a másik pedig a kutatási keretprogram dossziéja, az Európai Unió nagy közös kutatási programja, amely igen komoly közös költségvetési kerettel gazdálkodhat, úgyhogy gratulálok, hogy ilyen kiváló témákkal foglalkozhat az elnökség. Azt gondolom, hogy már csak emiatt is igen szoros, intenzív lesz közöttünk a kapcsolat. Az energia hiányjal kapcsolatosan azt gondolom, hogy teljes konszenzus van egy alapvető kérdésben. Mindannyian egyetértünk abban, hogy hatékonyan kell felhasználni az energiát, már csak az ellátás biztonsága miatt is, illetve annak érdekében is, hogy csökkenjenek az emissziós értékek, és egy viszonylag új jelenség is e felé mutat, ezt indokolja, nevezetesen a gazdasági problémák, a gazdasági válság, amely miatt sok ország igen komoly mértékben szenved. Így aztán ez lehetőséget jelent a vállalkozások számára lehetőségük van kidolgozni egy jó energiahatós hatékonysági tervet. Ebben tehát egyetértünk, az, hogy ezt hogyan kellene elérni, az már vita tárgya. Ezzel kapcsolatosan két kérdésre hívnám fel a figyelmet. Később még lesz lehetőségünk részletesebben megvitatni ezeket a dolgokat. Most tehát két dolgot emelnék ki. Az egyik az energia megtakarítás ami azt gondolom, és a képviselőcsoport álláspontját is képviselem ezzel kapcsolatosan, a néppárt álláspontját is, tehát azt gondoljuk, hogy az energia intenzitás foglalmával kell mm, operálni az ipar kérdésében, ugyanis különben nem, lenne, nem lesz lehetőségünk a gazdasági növekedésre. Hogyha nem ezt a megközelítést alkalmazzuk, akkor korlátozzuk a gazdasági növekedésünket. Úgyhogy amikor iparról van szó, akkor az energia intenzitás fogalmát kell alkalmazni. Ezen kívül létfontosságonak tartom azt is, miniszter úr, hogy milyen intézkedésekkel igyekszünk elérni a célokat. Az Európai Unió igen sokszínű régió, ezt azt hiszem mondanom sem kell, nagyon eltér a klíma, nagyon eltér az egyes országok gazdasági helyzete is például. Azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket, ezeket a helyzeteket a tagállamok tudják a legjobban kezelni, ők tudnak olyan intézkedés csomagot ki dolgozni, amely megfelelő hatásokkal jár, megfelelő hatást hoz, és megfelelően rugalmas. A rugalmasság kulcsfontosságú, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a legjobb szabályozás az, amit hatékonyan tudnak alkalmazni. Az alkalmazásban is, és esetleg a későbbi módosítások terén is rugalmasnak kell lenni, különben nem fogjuk elérni a célokat. Azt gondolom, hogy komoly kompromisszum készségre van szükség, és rugalmas intézkedésekre van szükség, amelyeknek a kihatása egyezik azzal, amit a bizottság javasol. Ezt létfontosságonak tartjuk, és azt gondoljuk, hogy érdemes ezzel a kérdéssel sokat foglalkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Tamzon kollégája a szó. Köszönöm a szót. Miniszter úr, nagy örömömre szolgál, hogy itt tudhatjuk körünkben. Nagyon hasznosnak tartjuk a Dán energia hatékonyságét felelős miniszterrel való egyeztetést. Hallottuk már, hogy milyen témák kerülnek elénk, például az energia hatékonysági irányelv, de egy valami nem kapott még említést, pedig azt hiszem érdemes megemlékezni róla, a finanszírozás problémájára gondolok. Látható, hogy minden területen, minden kontextusban az energia hatékonyság fontos, legyen az például az ipar vagy az épületek energia felhasználása. Mindenhol érdemes foglalkozni az energia hatékonysággal, de ezen a téren több évbe telik az előrelépés. Ezért aztán hosszabb távú kölcsönökre és beruházásokra van szükség. Azt gondolom fontos, hogy a bizottság bizonyos erőforrásokat rendelkezésére bocsáthasson, különösen az újabb tagállamoknak, ugyanis jó néhány új tagállam aggódik amiatt, hogy túl drága lesz az energiahatékonyság irányelv alkalmazása. Kíváncsi lennék arra, hogy hogyan halad az a gondolat, hogy a strukturális alapok egy bizonyos százalékát, egy bizonyos részét félretegyék ilyen finanszírozásra. Egy tanulmányozó csoport tagja voltam több évvel ezelőtt, ahol azt javasoltuk, hogy a strukturális alapokból forrásokat tegyünk félre az energiahatékonyság céljára kötelező jelleggel. Az európai parlamenti meghallgatások alatt az, a nemzeti parlamentekből többen jelen voltak, és ők kérték, hogy egy rögzített összeget a strukturális alapok egy fix százalékát tegyük félre erre a kérdésre, különben nem lesznek ezen a téren beruházások a tagállamokban, ugyanis a sok helyen a miniszterek inkább autópályát építenének, mint az energiahatékonyságot javítanák. Úgyhogy ezért nagyon fontosnak tartjuk a, az alapok átvizsgálását, azt, hogy megfontoljuk, hogy regionális alapokból mennyit tegyünk félre külön energiahatékonyságra. Sőt, a szociális alapot is érdemes lenne átvizsgálni, hogy mennyit kellene félretenni a két millió új munkahely érdekében zajló képzésekre. Azt gondoljuk, hogy az energiahatékonyság irányelv végrehajtása két millió új munkahely teremtésével járhat, de hát ehhez megfelelő kompetenciák, képzett munkaerő kell. Úgyhogy a szociális alapbizonyos részét erre félre kellene tenni, nem csak a környezetvédelmi célú alapokból kellene erre költeni. Fontos lenne a DG régiót is bevonni a parlamenti bizottság munkájába, és egyeztetni a tanácssal is, hogy mindenki e mellett álljon, és kötelező célok legyenek az irányelv finanszírozására. Létfontosság ugyanis a finanszírozás, és eh, hát kíváncsi lennék arra, hogy ez a kérdés jelenleg hogy áll. Thank you, and um, I very much welcome. Hol kollega, köszönöm szépen, és nagyon üdvözlöm az elhangzott észrevételeket az energiahatékonysági irányelvvel kapcsolatban. Egyetértek velük, és nagyon jó volt, hogy hallhattam, hogy milyen erőteljesen fogalmaz. Az egyik kérdés, ami felvetődött, az az, hogy a tagállamok körülményei nagyon eltérnek pillanatnyilag, és ez bonyolítja az energiahatékonyság irányelvet. Minden tagállamnak más a helyzet. Parlamentben is sokat küzdöttünk már ezzel, és az egyik lehetőség az, hogy odáig jussunk, hogy a tagállamoknak legyen kötelező nemzeti ö, célkitűzésű. Ö, nagyobb rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy a célok megvalósuljanak. A tanácsban a légkör eddig nem igazán volt pozitív a kötelező célkitűzések tárgyában. Az elnökség jelezhetné a parlamentnek, hogy merre tartanak a dolgok, és változnak-e a tagállami hozzáállások a kötelező célkitűzésekkel kapcsolatban, vagy továbbra is úgy érzik, hogy erőteljesen többség ellenzi ezt a tanácsban. Üdvözlöm, hogy hangsúlyozta a gazdasági jelentőséget az éghajlatvédelmi jelentőség mellett az energiahatékonysági célok tárgyában gyakorlatilag kidobjuk a pénzt az ablakon, olyan rengeteg olajat és gázt importálunk, rengeteg pénz megy el erre pillanatnyilag Európában aggaszt engem az is, hogy úgy tűnik, hogy a tanács oldalán az energiahatékonyság irányelv szövege egyre csak gyengül. Például ami az állami, illetve közhatóságok kötelezettségeit illeti, most már csak a központi kormányzatra korlátoznák ezt, és így jelentősen csökkenne ennek a rendelkezésnek a jelentősége. Szeretném tudni, hogy a Dán elnökség megpróbálja-e az irányelvet tényleg sikerre vinni, hogy az elérje azt, amit várunk tőle. Végül pedig De Castillo asszony felvetésére is reagálva úgy gondolom, hogy elég nagy zavar érvényesül, um, 20 százalékos csökkenést eredményeznek 2007-hez képest az energiahatékonysági irányelv, mondják sokan, de valójában a bizottság 20 százalék a növekedéssel szemben. Ez egy hibás felvetés, ugyanakkor amit sikerül elérni, az az, hogy jó lenne, ha világos elképzeléseink lennének aggaszt engem az energia intenzitási célkitűzés gondolata, hiszen ez az IP ipar számára nem biztos, hogy rövid távon jó lesz. Jó lenne, hogyha a pillanatnyi pazarlásnak véget vetnénk Európában. Köszönöm, Turmes kollega. Köszönöm és köszönöm a miniszter úrnak is egy észrevételem lenne. Amikor az olajárak emelkednek, tudni kell, hogy a gázáraknak is van egy olajár indexálásuk, és egy, egy csomó pénzt azért vesztettünk el, például az EON-nál, mert az olajárhoz volt kapcsolva a szerződés. Jó lenne, hogyha az importtól kevésbé függenénk, és nem zsarolhatnának bennünket. Három konkrét kérdésem lenne. Az egyik az energiaintenzitással kapcsolatban. Jól gondolom-e, hogy amennyiben Portugália, Görögország, Írország, Olaszország és mindazok az országok, amelyeknek negatív a növekedési kilátásuk, az energia hatékonysági célkitűzés gyakorlatilag képtelenek lennének megvalósítani van egy durva számítás, mi szerint Lengyelország esetében, ugye, ahol 4-5 százalékos növekedés volt még pár éve, de most már nincs, tehát még az Lengyelországra alkalmazott energiaintenzitási célkitűzést is nagyon nehezen lehetne keresztül vinni a tanácstól is azt halljuk, hogy a tagállamok nagyon vonakodnak az energiaintenzitási indexsel kapcsolatban. Hogyan fogja tudni a DEN elnökség ezt a látszólagos ellentmondást az ipari versenyképesség és az energiapolitika között feloldani? A a Dán energiahatékonysági fellépésnél hogyan tudnak Dániában befektetéseket vonzani úgy, hogy közben megvalósul az energiahatékonyság. Másik kérdés, ami problémás, a finanszírozás kérdése. Tudják-e, hogy az Európai Beruházási Bank, mivel nem akarta elveszteni AAA minősítést, működését, jelentősen csökkentette az adott kölcsönöket. 65 millió eurót fektettek korábban európai projektekbe közvetlenül, most úgy döntöttek, hogy 50 millióra csökkentik ezt méghozzá azért, mert a minősítő ügynökségek azzal fenyegették meg őket, hogy leminősítik őket. Fontos lenne politikai döntést hozni a tanácsban. A strukturális alapokban megmaradt pénz több milliárd eurót a az Európai Befektetési Bank nak kellene átadni, hogy többet tudjanak kölcsönözni. Ugyanis szerintem semmilyen más eszközzel nem lehetne ennyi közvetlen befektetést vonzani az infrastruktúrális projektekbe, európai projektekbe, mi Dánia álláspontja az Európai eh, Beruházási eh, Bank eh, szerepét illetően az európai reálgazdaságba való befektetésekkel kapcsolatban? Köszönöm, most pedig megadom a szót késlekedés nélkül a miniszter úrnak, hogy válaszoljon, aztán a többi kollega is felteheti kérdéseit. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a nagyon releváns észrevételeket és kérdéseket. De Castillo asszonynal kezdeném, és ez egyben részben válasz lesz Fiona Hall asszony kérdéseire is, a kötelező célkitűzésekkel kapcsolatban, illetve az intenzitási célokkal kapcsolatban évek óta vitázunk a tanácsban a kötelező célkötőzésekről, és valójában semmilyen elmozdulást nem látok a tagállamok részéről, legalábbis nem hallottam, hogy változna az ellenspontjuk. Ezért valószínűleg maradunk az Európai Bizottság javaslatánál, és kötelező intézkedéseket próbálunk elfogadtatni. Türmes úrnak mondanám, hogy jelenleg az a hozzáállás, hogy a kötelező célokat próbáljuk megvalósítani, figyelembe vesszük a növekedést, vagy a növekedést vesszük alapul, és meg 2014-ben értékelünk, és meglátjuk, hogy nem kell -e még többet tenni. Ahhoz, hogy ez az értékelés megtörténessen, elég pontos számokra van szükség, és ebből a szempontból is a bizottság javaslatot veszük alapul. Fiona Hall is rámutatott a jelenlegi célkitűzésekbe bekalkuláltuk a növekedési rátát, És most ugye azokat az intézkedéseket kell kialakítani, amelyek eljuttatnak oda a bizottság részéről. Nyilván a helyzet mindenhol más, és ezért rugalmasnak kell lennünk. Az egyetlen dolog, amiben nem lehetünk rugalmasak, az a célok elérése. A bizottság, a tanács és a parlament egyaránt így gondolja. Gondoskodni kell arról, hogy attól még, hogy rugalmasság lesz a rendszerben, a közös célt el kell érni. A Dán elnökség tehát erre fog összpontosítani. használjuk ki az időt, a konkrét intézkedéseket beszéljük meg, és nézzük meg, hogy az egyes tagállamokban hogyan lehet előbbre jutni a háromadalú párbeszédnél. Sajnálom, hogyha zavart okozott a fejhallgatóm. Thompson is very correctly pointing on the financing uh, question. Ami a pénzügyi kérdést illeti, Türmes úrnak is mondom, amikor kisléptékű finanszírozásról beszélünk, például háztartási finanszírozásról. Vannak olyan intézkedések a jelenlegi javaslatban, amelyek tartalmaznak némi finanszírozást, közféra, energiacégek által, de hogyha a nagy léptékről van szó, a finanszírozáshoz lehet, hogy jó lenne az az elképzelés, hogy a strukturális alapok pénzét használjuk, de már a bevezetőmben említettem, hogy ezzel, ezt még most nem fogjuk tudni megoldani. Az állam és kormányfők, az ECOFIN, költségvetési kérdések, hát később sikerül ezt megoldani majd. De sarkalatos kérdés valóban, hogyha nincs finanszírozás, akkor a közös célkitűzéseket nehéz lesz elérni. comes to the public sector question, which was mentioned. Van a halasszony kérdéseire, szektorális kérdésekre. Egy csomó tagállam aggódik, hogy mire lesznek képesek a közféra részéről, a helyi önkormányzatok mire lesznek képesek, de én is úgy gondolom, hogy a közférának kell példát mutatnia, attól függetlenül, hogy ez mekkora finanszírozás jelent. Ami Türmes úr kérdését illeti a Dán helyzetre vonatkozóan, nagyon érdekes ez, ugyanis néhány évvel ezelőtt az energia megtakarítások piacát hoztuk létre Dániában, és az energiacégek versenyeznek, hogy hol ki tud jobban megtakarítani a fogyasztók, visszakapják a pénzt, Négy évvel ezelőtt az energiacégek ellene voltak a rendszernek, mert túl költségesnek gondolták. Most ö, újra ö, indult a vita, és most már az energiacégek és az ipar képviselői is azt kérik tőlem, hogy növeljük a, az energiahatékonysági célokat, mert nagyon sokat kereshetnek ezen az energiacégek. Nagyon olcsón sokat lehet megtakarítani. Ajánlom, hogy tanulmányozzák ezt a példát, mert bennünket is meglepet, hogy milyen jól működik, és a verseny, a piaci küzdelem hozza meg az eredményeket ebben az esetben. Azt hiszem, hogy ennyiben válaszoltam is a felvetésekre. Köszönöm. Hat percünk van még, hét képviselő szeretne kérdezni, akkor mindenki egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, a Dán elnökség tényleg nagyon ambiciózus, és egy csomó dologgal eh, egyetértünk. Eh, nyilván meg kell várni az európai csúcs döntéseit. A döntéseket nem lesz könnyű majd eh, a gyakorlatban megvalósítani. Az energiaszektor különleges helyzetben van, nagyon sok a bizonytalanság és időnként kiebrándulunk, illetve megpróbáljuk az igazságot elkendőzni egymás előtt. Az infrastruktúrális javaslatot üdvözlöm. Szerintem ma még egy dologról is világosan kell szólnunk, az árképzés mechanizmusáról. Tudjuk, hogy az áram díjban nem minden jelenik meg, illetve az atomerőművek leszerelésének költsége nem tükröződik, Litvániában erről sok szó esik, a megújuló energiák fejlesztése is nagyban múlik az árakon fontos lenne, hogy párhuzamosan egy árképzési mechanizmust is ki, mechanizmust is kialakítsunk. Azt kérdezném, hogy az Európai Bizottságnak milyen hatásköre lesz a harmadik államokkal való tárgyalások során energiaügyekben. Benson képviselő. Tak for ordet, herr formand. Jeg har et øh, spørgsmål til ministeren omkring energieffektivitet. Köszönöm szépen, egy kérdésem lenne a miniszter úrhoz, ez pedig az energiahatékonyság irányelvvel kapcsolatos. Nagyon is igaz, hogy a ö, tanács önál hagyományos az, hogy nem vannak mellette a kötelező intézkedéseknek. Hogyan lehet ezt keresztül vinni, amikor a bizottság azt mondta, hogy nem. Nagyon sokan a parlamentben úgy érezték, hogy a tanács megbízhat, meggyőzhető arról, hogy kötelező intézkedések szülessenek. De az, van az a másik kérdések is, hogy az energiahatékonyság az azt is jelenti, hogy kvótákat kiveszünk az ETS rendszerből, és a fenntartható energiákra fordítjuk a pénzeket. Mi az álláspontjuk, és hogy gondolják-e, hogy keresztül tudják ezt vinni az elnökségük során, és sikerül-e majd energiahatékonysági megállapodást elérni? Köszönöm szépen, Bozek úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülök, hogy az ITRE bizottságban másfél évvel múlva le, itt lehetek. A tegnapi napomat az AFED bizottságban töltöttem, és itt most úgy érzem magamat, mint hogyha ö, itthon lennék. A kollégák is ismerősek, a témák is. Egy nagyon rövid kérdésem lenne, ö, anyanyelvemre váltok. Ilyen Tisztelt eh, elnök, az a eh, klímacsomag eh, végrehajtásával kapcsolatban és mindazon kérdésekkel, amelyek a klíma, energia és környezetvédelemmel kapcsolatosak, önök e, világ, európai bajnokok ö, energia sokkal több energiát termelnek, mint amit maguk felhasználnak. Engem a költség elemzés érdekelne európai szinten a csomag megvalósítása szempontjából, illetve az országonkénti lebontást illetően. Ugye már elhangzott, hogy vannak országok, amelyeknek problémájuk van a célok elérésében, és az Európai Bizottság most ezen dolgozik, és a költség elemzést, illetve az országokra történő lebontását végzik. Ez úgy tűnik, hogy ez lenne az alapkérdés. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Buzek úr. Carvalho kollégája a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm a Dán elnökségnek, hogy a jelenlétét, illetve sikeres hat hónapot kívánok. Az egyik kérdés az a Horizon 2020-szal kapcsolatos. A tiszta energiák, technológiák és a klímaváltozás nagy helyet foglal el a bizottsági ajánlásokban, illetve hogy társadalmi kihívásaival is foglalkozik ennek és 16 millió euró fordítanak az új tiszta technológiákra közlekedésre. Ezért nagyon fontos, hogy egyfelől jogunk legyen illetve megfelelő prioritásokat foglal, fogalmazzuk meg, kompatibilis tegyük az ipari versenyképességet és a fenntarthatóságot. És a bizottság javaslatában örömmel láttam, hogy a kereskedelmi vállalatok, iparvállalatoknak a, az energiahatékonysága ugyancsak megjelenik és ez megfelelő prioritás. Szükségünk van persze a megfelelő eszközökhöz is, mert az energiahoz nagyon sok kísérleti projekt is szükséges, a, csak a kutatás önmagában nem elegendő, és biztosnak kell lenni abban, hogy a megfelelő eszközök megvannak, amelyek lehetővé teszik, hogy bizonyítani is tudjuk ezeket a kísérleti projektek útján az eredményeket. Azt szeretném kérdezni, hogy ez hogy van, és egy más utolsó kérdésem az olajbiztonság, a gáz és olaj feltárás offshore területeken. Nagyobb koordinációt kérünk ezen a például az balesetek megelőzésére vonatkozóan, illetve hogy ha van baleset, akkor ennek kezelése. Az tanács e tekintetben rendkívül megosztott. Vannak országok, ahol már nagyon komoly jogszabályok vannak, és vannak más országok, ahol kevesebb. Szeretném tudni, hogy a Dán elnökség ezt az ügyet is tovább fogja elvinni. Köszönöm. Redik kollega következik. Köszönöm szépen. A kötelező cél az az, hogy 20%-kal csökkenjen az energiafelhasználás, és 20%-kal nőjön a hatékonyság. De ez két különböző dolog ez, dolog. ez egyes ágazatokban lehetséges, de nem ország vagy nemzet szinten, mert az egyfőre első GDP alapján kell kiszámolni ezt, ahogy az Eurostat adatai mutatják, 97 a hivatkozási év, és 2020-ig megyünk. A kérdésem a következő. Hogyan fogják kiszámolni a hatékonyságot? Önök hogyan számolják az energiahatékonyságot? Köszönöm szépen, miniszter úr a Dán elnökség fog, utána a lengyel elnökséget követi, és szeretnénk bizonyos ügyeket továbbvinni, egyes projekteket, amelyek számunkra rendkívül fontosak. Ilyenek például a külső dimenziója az energiapolitikának, és más ügyek, amelyek környe, kormányközi megállapodásokon nyugszanak. Ezzel kapcsolatban a következő az én kérdésem a ö, kormányközi megállapodásokban, illetve dokumentumokban az van, hogy egyes megállapodások kereskedelmi megállapodások lesznek, más dolgokat pedig kormányközi megállapodások fognak majd kezelni. Ezeket a kormányközi megállapodásokat a bizottságnak vizsgálnia kell, a szigorúan vett kereskedelmi megállapodásokhoz viszont nem lesz hozzáférése a bizottságnak. Természetesen a probléma az az, hogy hogyan kerül meghatározásra az, hogy melyek azok a megállapodások, amelyek szigorúan is kizárólag kereskedelmiek, és melyek azok, amelyek kormányköziek. Ezért szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy szerintem ez is egy módosító, módosítás egyébként, amit én be is nyújtottam, és tegnap már erről vitát folytattunk a bizottságban. Szerintem az úgynevezett kereskedelmi megállapodásokba is igenis a bizottságnak megtekintése kell, hogy legyen, illetve ellenőriznie, lehetősége kell, hogy legyen ellenőriznie, azért, hogy a nagyvállalatok ne tudjanak itten játszadozni a meghatározásokkal mert lehet, hogy egy megállapodás látszólag kereskedelmi, de tartalmilag nem, ugyanakkor a bizottság ebben az esetben nem vizsgálhatná. Ezért nagyon fontosak ezek a definíciók. Elnök, köszönöm szépen. Röde kolléga az utolsó a listán, a megfeledkeztem, és ennyi, mert három percet a miniszter úrnak is akarunk adni a Köszönöm szépen, mi eh, szeretném megkérdezni a miniszter urat, hogy tudatában van-e annak, hogy a bizottság infrastruktúrális javaslatában egy milliárd külön összeg került eh, zárolása vagy félretéve a eh, széles sávú, széles sávra az, az energiainfrastruktúrán belül és azt szeretném tudni, hogy kívánnak ezzel is foglalkozni, mert hogyha igen, akkor a jövő, és ez a jövő energiáját segíti, akkor ezt megfelelő infrastruktúrára van szükségünk ahhoz, hogy az energia szállítható legyen, és itt nagyon nagy lemaradásaink vannak Európában. Köszönöm szépen! Köszönöm az információkat is, azokat magammal hazaviszem, vagy magammal viszem. Ami nincs túl sok időm, úgyhogy nincs lehetőségem kimerítő választ adni, de több kérdést is tettek fel. Az, amiért mi ragaszkodunk a bizottsági javaslathoz, a célokat illetően, illetve azt is, hogy hogyan számol, számoljuk ki ezeket a célokat, mert Tudjuk, hogy bizonyos viták folynak a tagállamokban, a bizottságnál is, de itt is a tanácsban is, de itten a kötelező intézkedésekről van szó. Meg szeretnénk válasz, változtatni a helyzetet. Majd lehet, hogy később változnak ezek. Tehát ez, szerintem ez a mi feladatunk is. Természetesen azon dolgozunk pontosan, hogy hogyan kerüljön kiszámításra a cél, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a megfelelőek legyenek a számadatok. Ami a klíma ütemtervet illeti, ahogy ezt említette Buzek úr, E, teljesen igaza van, hogy a tagállamoknak az elemzése az egy kulcsfontosságú dokumentum, és a bizottság át fogja adni ezt a dokumentumot, amint meg lesz, és ez egy rendkívül fontos háttéranyag lesz a vitáinkhoz és bizonyos e, végkövetkeztetésekben nyilván majd meg fogunk állapodni. Aztán Penpinson úrnak volt a kérdése, a, nagyon sokan feltették már nekem tegnap is az IMCO-ban, hogy mi van ezekkel a nagyon alacsony színárakkal, és hogy ez nem probléma-e. Ez biztos az árak jelenleg nagyon alacsonyak, sokkal arany, alacsonyabbak, mint ahogy gondoltuk, amikor az ETS rendszert kialakítottuk. És ez így nem feltétlenül fenntartható. A kérdés felvetődik, hogy mit tudunk tenni. Az egyik az, hogy éppen, hogy 2030-ig eh, visszük tovább az időszakot, és ez nagyon nem célszerű, hogy itt eh, az, eh, az energiahatékonyság után tovább menjünk. Tehát meg kell néznünk az irányelvnek a konkrét területét, hogy mire vonatkozik ez, és utána kell a háromoldalú tárgyalásokat folytatni, amikor már tudjuk a pontos számokat, és akkor kell majd meghatározni az árakat, illetve hogy mi az, amit félre kell tenni. Kolaszka Babinska asszonynak volt egy kérés, kérdése az IG-vel minden tőlünk telhetőt eh, megteszünk a trialógus keretében, de a szerződéshez kell tartanunk magunkat, mert az a keret, amiben mozoghatunk. Ez határozza meg, hogy mit lehet a tagállamokra rákényszeríteni. Nagyon gondosan meg fogjuk vizsgálni ezt, és a tárgyalásokon ezt figyelembe vesszük. Robe. Mm. Yeah, I think uh, to, to Mr. Um, Balkitis, uh, Valkatis képviselőnek mondom, hogy köszönöm szépen a kommentárjait és az infrastruktúrával kapcsolatos véleményét. Üdvözlöm a kommentárját, mert szerintem ez egy nagyon is helytálló kérdés. Ezeket figyelembe fogjuk venni a munkánk során. elnök. Köszönöm szépen valamennyiünk nevében. Szeret köszönetet mondok a miniszter úrnak, hogy ellátogatott bizottságunkban. Ez az első találkozónk, biztos vagyok benne, hogy lesznek továbbiak is. Köszönöm önnek és munkatársainak, és hamarosan remélem látjuk egymást ismételten. Köszönöm. Allora prendiamo posto. Per favore, quelli che desiderano rimanere in sala. Nos, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és akkor folytatjuk az ülést, legalábbis hogy aki a teremben marad, az foglaljon helyet. Buongiorno, diamo il nostro ministro. Üdvözlöm tehát a következő vendégünket, Olazon minisztert. Ő a vállalkozások értése növekedésért felelős miniszter Dániában. Ezek nagyon fontos kérdések természetesen egész Európa számára. Egy óra előtt 20 perccel kell lezárnunk az ülést, tehát 42 percünk van egészen pontosan. Úgyhogy nem is húznám az időt, megadom a szót a miniszternek, azután a szokásos eljárást követjük majd. Miniszter úr, tessék! Köszönöm szépen a meghívást az ITRE bizottság ülésére. Nagyon örülök, hogy lehetőségem nyílik bemutatni önöknek a Dán elnökség prioritásait. Először azonban szeretném megragadni a lehetőséget, hogy gratuláljak Magyarsza Torinak az elnöki pozícióhoz, friss kinevezéséhez. Nagyon várom már a gyümölcsöző együttműködést. Örülök annak, hogy ilyen sok itre tag maradt itt az ülésteremben, és bízom benne, hogy jó lesz az együttműködésünk Andán elnökség alatt. Mi a parlamentet rendkívül fontos partnernek tartjuk, közös munka vár ránk, komoly eredményeket kell majd elérnünk az európai polgárok és vállalkozások érdekében. Prioritásként kezeljük a parlamenttel zajló folyamatos párbeszédet, hogy együtt jó döntéseket tudjunk hozni a növekedés beindítása érdekében. Külön szeretnék köszönetet mondani a lengyel elnökségnek és a bizottságnak, hiszen a lengyel elnökség alatt igen komoly eredményeket, előrelépéseket sikerült elérni. Ezt az együttműködést igyekszünk majd mi is folytatni. Dánia olyan időpontban veszi át az elnökséget, amikor igen mély válságban van az Unió, talán ez a legnehezebb időszak az egész Európai Unió története során. A pénzügyi és gazdasági együttműködés jövőjéről zajló vita a legfontosabb napirenden levő téma. A Dán elnökség konkrét célok elérése érdekében fog dolgozni Európa megerősítésére. Azt gondoljuk, hogy együttműködésre van szükség a dinamikusabb, környezetbarát és biztonságos Európa érdekében. Úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi rendszer megerősítése és a növekedés az a két pillér, amire Európának építkeznie kell, és amelyek segítségével kilábalhat a mostani válságból. működve, együtt kell dolgoznunk a közös célokért, és azért, hogy Európa növekedésnek indulhasson. Szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy az egységes piaci intézkedéscsomagot napirendre tűzte, amely igyekszik elő mozdítani az európai országok növekedését. A legtöbb fontos kezdeményezést már benyújtották, vagy a közeljövőben fogják benyújtani. Az egységes piaci intézkedéscsomag különösen fontos a Dán elnökség számára. Igyekszünk biztosítani, hogy a lehető legtöbb területen a 12 fő kezdeményezés ilyen sikerüljön fontos előrelépést elérni, és természetesen ebben kulcsfontosságú partner a parlament. 92 óta dolgozunk ezen, és jó magam és odán elnökség igyekszünk mindent megtenni a reform továbbvitele érdekében. Az egységes piaci intézkedés csomag az egységes piac modernizálásához járul hozzá, és úgy gondoljuk, hogy korszerűbb jogszabályok meghozatalát teszik lehetővé, amelyek nagyon fontosak a fogyasztók, illetve a polgárok számára. A digitális eh, napirend, illetve a digitális egységes piac terén is fontos szerepe lehet az önök bizottságának is. Lássuk akkor a roaming 3 rendelettel kapcsolatos terveket, a Dán elnökség terveit, illetve az, ott van az e aláírással foglalkozó irányelv és a nyilvános adatokhoz való hozzáférésről szóló jogszabály is. Ezeket is fontosnak tartjuk. Illetve beszélnek még az európai e, hálózatokkal és biztonsággal foglalkozó ügynökséggel is. A digitális egységes piac rendkívül fontos cél a Dán elnökség szerint, ez az egyik legfontosabb elem a digitális napirend terén. A digitális egységes piac akadályait igyekszünk majd felszámolni. Annak érdekében, hogy az információs és kommunikációs technológiák fejlődhessenek. Ez a határokon átnyúló elkereskedelemre is vonatkozik, illetve az Európában mobiltelefonjaikkal utazó emberekre is vonatkozik, új szolgáltatásokat is igyekszünk majd kidolgozni ezen a téren. Tudjuk, hogy sokan a bizottságban ugyanolyan fontosnak tartják ezt a kérdést, mint mi magunk. Ezért eh, arra kérném önöket, hogy a lehető legtöbben jöjjenek el a magas szintű kopángai konferenciára, amely február 27-28-án kerül majd megrendezésre, meg is küldtük egyébként a meghívót a bizottságnak. A digitális napirenden belül a Roaming 3 rendelet az egyik prioritásunk, igyekszünk az első olvasatban tavasszal megállapodásra jutni, tehát a parlament és a tanács első olvasatban elért megállapodását nagyon fontosnak tartjuk. Ez annak érdekében szükséges, hogy az üzleti vállalkozások és magánemberek a mobiltelefonos kommunikációt akadálytalanul tudják használni, és ez vonatkozik a hanghívásokra, az SMS-re és a mobil internetre is. Rövid távon árszabályozást szeretnénk bevezetni, illetve emellett strukturális kezdeményezéseket is tennénk, amelyek hosszabb távon biztosítják a versenyt és a megfelelő árszínvonalat. Igyekszünk a lehető leghamarabb megállapodást elérni, teljes sebességgel zajlanak a tárgyalások, és mi már várjuk, hogy az Európai Parlamenttel folytathassuk a meglevő jó együttműködést, így például Nibler asszonyjal és az árnyék előadókkal is. Hálás vagyok azért, hogy az Európai Parlament igen gyorsan elfogadta a menetrendjét, amely egybevág a tanácséval. Központi kérdés a digitális egységes piac kiépítése érdekében az infrastruktúra. Hosszú távú beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy Európa újra növekedésnek indulhasson. A bizottság bemutatta az összekapcsolt Európával kapcsolatos javaslatát, amely egyébként az egységes piaci intézkedés csomagnak is része, illetve igen, sok mindenre kiterjedő jogszabály javaslat csomagot tartalmaz. 9,2 milliárd eurót tettünk félre a telekommunikációs szektorral kapcsolatos projektekre, ami igen komoly keret. Egyébként az egyéb digitális infrastruktúra mm, projektek is ide tartoznak, például a pán-európai digitális szolgáltatások. A tanácsban zajlott már erről vita, és úgy gondolom, hogy szoros együttműködésre van szükség ezen a téren, ugyanis több tanácsi munkacsoport is érdeklődik, illetve érintve van ebben a kérdésben. Fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, és hatékony intézkedéseket hozzunk annak érdekében, hogy azok az összegek, amelyeket az Európa számára leghasznosabb projektekre tettek félre, valóban rendelkezésre álljanak, különösen a növekedés előmozdítása érdekében. Az is rendkívül fontos, hogy azok a projektek, amelyeket finanszírozásra kijelöltek, így például a szélesávú internet kiépítése, ne torzítsák európai szinten a tagállamok között a versenyt. Igyekszünk a legnagyobb, lehető legnagyobb előrelépést elérni az IT és telefónia területén beterjesztett javaslatok terén, meg is születtek már egy tanácsi munkacsoportban azok az iránymutatások, amelyeket követni kell majd. Az egységes piacért felelős biztos fontosnak tartja az e aláírások kérdését is. Azt gondolom, hogy valóban ez szükséges a magánszemélyek és a vállalkozások számára is. Várjuk a tavasz során a bizottság javaslatát, hogy meg tudjuk kezdeni az ezzel kapcsolatos vitát. igyekszünk a lehető legnagyobb mértékben hozzájárulni ennek az ügynek a továbbviteléhez, azután tovább adjuk majd ezt a kérdést a következő elnökségnek. A digitális egységes piac témakörén belül rendkívül fontos elem a közérdekű adatokhoz való hozzáférés is. Ehhez ez szükséges ahhoz, hogy új digitális szolgáltatásokat dolgozhassanak ki a vállalkozások a közérdekű nyilvános adatok feldolgozását is érdemes fejleszteni, hiszen ez mind a nagy, mind a kisebb európai vállalkozásoknak igen hasznos. Átlátható és hatékony, jogilag jól megalapozott, nem diszkriminatív rendszerre van szükség annak érdekében, hogy fair, igazságos verseny lehessen Európában a határokon átnyúló kontextusban is. Igen, komplex viták zajlottak erről a kérdésről a tanácsban, hiszen a javaslat több területet érint. Az egyik kihívás az, hogy a módosító javaslatok kiadnak azok a szabályokra, amelyeket Európában a hatóságok, a nyilvános adatok feldolgozásával kapcsolatosan kivetnek. Gazdasági válság idején nyilvánvalóan minden ország odafigyel a saját költségvetésére, úgyhogy ezért fontos és Hát, nehéz ez a kérdés. Sokan vonakodnak attól, hogy az irányelv hatókörét kiterjesszük például a kulturális intézményekre, de mi igyekszünk majd mindent megtenni a lehető legnagyobb előrelépés érdekében. Kaffen úrral, az előadóval és az árnyék előadókkal jó együttműködésre törekszünk. Lássuk akkor a biztonsági kihívásokat a technológiai fejlesztéshez kapcsolódóan. A lehető leghamarabb világossá kell tenni, hogy mi lesz a jövő iránya. A tanácsban egyelőre nem sikerült megállapodásra jutni a felhatalmazás kérdése miatt, és eh, még várjuk a parlamenti vitát is. Úgyhogy egyelőre ebben a kérdésben nem tudunk előrelépni. Bízom benne, hogy a tanács és a parlament rugalmas lesz, és keresi majd a kompromisszumot, és sikerül ebben a kérdésben a belátható jövőben megegyezni. A bizottság javaslata a Galileo létrehozásával kapcsolatosan, mint tudják, a közlekedési tanács hatáskörébe tartozik, ahol Christensen közlekedési miniszter kollégám elnököl majd. Megígértem neki, hogy megemlítem ma ezt a kérdést itt, hiszen Rendkívül fontos a Galileo kérdése a Dán elnökség számára. A műholdas navigáció fontos az egész európai társadalom számára. Mindenki használja a műholdas technológiát, például amikor egy polgár valamilyen utazást tervez, vagy éppen amikor egy-egy cég, egy-egy vállalkozás a javak szállításával foglalkozik, illetve a navigáció is a műholdakra épül. Egy rögzített keretrendszert kívánunk létrehozni a Galileo projekt befejezésére. Dolgozunk a részleges politikai megegyezésért már júniusban az a júniusi közlekedési tanácsülésen. Köszönöm az együttműködésüket a digitális menetrend terén és bízom benne, hogy mindenki nyitott lesz a kompromisszumra annak érdekében, hogy újra beindíthassuk az európai növekedést, aminek kulcs eleme az infokommunikációs technológia. Köszönöm a figyelmet, és természetesen igyekszem válaszolni majd a kérdéseikre ma is, illetve a hat hónap során is. Köszönjük, miniszter úr! Hat képviselőkért szót. Ezután lezárjuk a listát, tehát több hozzászólást nem fogadunk. Három perce van minden képviselőnek, aki hozzászólásra jelentkezett, utána pedig a miniszter úrnak lehetősége lesz a válaszra. Benzenó. Köszönöm a szót, üdvözlöm a minisztert. Egy valamit szeretnék megemlíteni, Nevezetesen, hogy a jelenlegi gazdasági válságban igen nehéz a KKV-knek beruházásokra finanszírozást szerezni. Ön azt mondta, hogy be kell indítani újra a növekedést. Tudjuk, hogy a KKV-k teremtették meg az utóbbi öt évben a munkahelyek 80%-át. Igen, komoly nehézségek vannak, hiszen befagyott, leállt a bankszektor, nagyon nehéz finanszírozást szerezni. Decemberben a bizottság új programot indított a KKV-k finanszírozásának javítására. Ez a, az egységes piaci intézkedés csomag 12 pillérének egyike, illetve a kockázati tőkével kapcsolatos irányelv is ezt szolgálja. A miniszter úr el tudna mondani, hogy mi a Dán elnökség prioritása ezen a téren, hogy igyekeznek ezt beindítani, és mennyi előrelépést várnak a Dán elnökség alatt? Köszönöm. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, én is szeretném üdvözölni itt a szakbizottságban. Eh, nagyon nagy érdeklődéssel várjuk a párbeszédet önnel, illetve az egész elnökséggel. Ugye a szakbizottság alapvetően az iparral foglalkozik, ezért a kis és középvállalkozások nagyon fontosak a mi munkánkban. 97 százaléka az európai munkavállalóknak KKV-knél dolgozik. Nagyon fontos, hogy prioritást kapjon ez a terület, ami az egységes piacot illeti a szolgáltatás exportra szeretnék rákérdezni. Ugye van egy szolgáltatási irányelv, és úgy gondoltuk, hogy megoldódott a probléma, de mi a helyzet a szolgáltatás exporttal? E, e, ezzel is foglalkoznunk kell nem hiszem, hogy Európában megélünk abból, hogy egymásnak exportálunk. Volt az Európai Parlamentben egy szeminárium arról, hogy eh, hogyan lehet segíteni a KKV-knek a globális exportban. Jártam Brazíliában, és láthattam, hogy az európai kis- és középvállalatok nehezen tudnak a világpiacon megjelenni. Talán lehetne tenni valamit ez ügyben európai szinten? A Dán elnökség foglalkozik-e ezzel? Ugyanakkor egy csomó mindent teszünk a KKV-kért, ami érdekli is a mi szakbizottságunkat. Hétfőn az a döntés született, hogy az Európai Bizottságnak ezen túl nem kell a KKV-kat figyelembe vennie a munkavállalók esetében. Több preambulum bekezdésről is szó van. A kis és közepes vállalkozások helyzetét nem lehet úgy javítani, hogy a munkavállalók helyzetét rontjuk. Ezt mi mindenképpen ellenezzük. Róde kollega következő. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy ez lassan már egy dán ülésé válik. Akárcsak a múltkor a plenárison, azzal kezdeném, hogy eh, mm, meg dicsérem a kormányt. Én ellenzéki vagyok, nem szoktam a kormányt dicsérni, de kiválóan előkészítették az elnökséget, és látjuk, hogy a Dán elnökség mennyire komolyan veszi a parlament szerepét is. Ez nagyon okos hozzáállás, hogyha az elnökség végén sikert akarnak felmutatni. Gyakran az elnökségek azért voltak kevésbé sikeresek, mert a parlamenttel nem számoltak. Gratulálok tehát még egyszer. Néhány kérdés. Első kérdés a szabadalmakkal kapcsolatos az Európai Bizottság több javaslatáról is szólt ön, hogyha egységes a piac, akkor európai szabadalomnak is kell érvényesülnie. Nagyon régóta a váróterme, vagy az előszobában van ez a jogszabály a nyelvi problémák miatt. A Dán elnökség kötelezettséget vállal le arra, hogy lesz Európai Szabadalom és Szabadalmi Bíróság, a belső piac, az egységes piac számára ez nagyon fontos lenne. Kettes kérdés a pénzügyi tranzakciók megadóztatása ön szerint, mint növekedési miniszter szerint segít a növekedésben? Köszönöm, Butikoffer kollega következik. Köszönöm szépen, kedves elnökasszony. Sajnálom, hogy meg kell törni a Dán monopóliumot. Én is üdvözlöm a miniszter urat a szakbizottságban Az én politikai családom támogatja a koalícióban az önkormányát, de ellenzékben is nagyon okos munkát végzett. De most félretéve a tréfálkozást, néhány konkrétumot is említenék. Először is a KKV-kkel kapcsolatban. Az önök elnöksége alatt szeretnénk, hogyha megindulna egy irányváltás előkészítése, már nagyon régóta követeljük ezt a 2020-as Horizon kutatási keretprogrammal kapcsolatban. A KKV-k részvétele a keretprogramokban biztosítandó pillanatnyilag elmarad ez az európai ambícióktól. A múltban a hetes keretprogramnál a kutatási kiadások 15%-át kellett a KKV-knek juttatni. De ezt az ambiciózus célt nem sikerült elérni és a Horizon 2020-ban már alacsonyabb szám szerep illetve csak a program egy részére, a társadalmi kihívások, illetve technológiai e, fejezetre e, vonatkozik. Megvan ennek a veszélye. A cégek, különösen a KKV-k ebből a jelentős e, tortából nagyon karcsú szeletet kapnak csak majd. A kkv sokkal kevesebbet. Hogyha az inflációt is korrektül számításba vesszük. segíteni kell a KKV-knek, valamit tennünk kell, bízom benne, hogy a miniszter úr is egyetért ezzel. Másfelől Európában van egy sajátosság, ami megkülönbözteti az iparunkat a világ többi részének iparától, a nyersanyagokból importra szorulunk Potosnik biztos azt mondja, hogy egy európai állampolgárnak 16 tonna nyersanyagra van szüksége élete során, és ebből 3 tonnát importálunk. Kérdezem, hogy támogatja -e ön az Európai Bizottság és a parlament erőfeszítéseit, hogy E, e problémát e, megoldjuk. Az egyes tagállamoknak e, különböző programjaik futnak persze, partnerségek is létrejöhetnek. Remélem, hogy a Dán elnökség az innovációs partnerség terén is fel fog lépni. Buzek elnök, tessék, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm miniszter úr a bevezető észrevételeit, és köszönöm, hogy eljött ma. Szeretnék gratulálni a Dán elnökségnek, az európai piac megújításáról szóló programjához. A KKV különösen fontosak a mi szakbizottságunk számára. Az EU szabadalmi, diploma elismerési, szabad mozgási kezdeményezései nagyon fontosak a KFKV-knak. Ez egy jelentős közös program, bármilyen biztos meg akarja valósítani, és a Dán elnökség, meg a lengyel elnökség szerepe is kulcsfontosságú volt. Mi a parlament részéről tettük a kezdeményezést, és a jelenlegi olasz miniszterelnök, Monti úr jelentést is készített, én pedig egy gyorsított jogalkotási megoldást javasoltam, Barozó úr is támogatja. Most a tagállamokon múlik, illetve a gyors jogalkotás a bizottságon is múlik szeretnénk, hogyha a döntéseket hamar be lehetne vezetni a KKV-k érdekében. Jacques Delors korábbi bizottsági elnök támogatását is élvezi ez az elképzelés. Az ITRE szakbizottság is megtárgyalta. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy közös piac működhessen, közös energiapiacra is szükség van. Ebben az irányban kell elmozdulnunk a bizottsággal és az elnökséggel karöltve. Lenne egy kérdésem is, ha megengedik, egy nagyon általános jellegű kérdés. Ön a gazdasági miniszter, kormányközi megállapodást kívánunk kötni, fiskális paktumnak hívják ezt és a gazdasági irányítással foglalkozik ez Európában. Az, hogy ez a megoldás, ezt a megállapodást miként kötik meg, meghatározza majd Európa jövőjét. Két rövid kérdésem lenne ezzel kapcsolatban önhöz, mi gazdasági miniszterhez. A Dán elnökség hajlandó-e fellépni annak érdekében, hogy az euróövezet jövőbeli csúcsain ott lehessenek a nem euróövezeti vezetők is másik kérdés, ön, illetve a Dán elnökség hajlandó-e bevonni az Európai Parlamentet a jövőbeli euróövezeti csúcsok munkájába? Úgy értem ezt, hogy az Európai Parlament elnökét is meghívják az euróövezeti csúcsokra. Hetek óta próbálom ezt elérni. Köszönöm. Köszönöm, Olics kollega. Következik. Tisztelettel üdvözlöm a miniszter urat, és köszönöm a Dán elnökség programjának nagyon átfogó ismertetését. Személy szerint önnek sok sikert kívánok, nagyon összetett az ön portfóliója, az információs technológia is ide tartozik, az e-aláírással, elektronikus aláírással kapcsolatban kérdezném. Ön említette, hogy a bizottság kezdeményezést tesz. Az e aláírás még mindig nem sikerült bevezetni az Európai Unióban, és ez nagyon akadályozza a gazdasági együttműködést. Szigorúbbnak kellene lennünk a határidők kiszabása terén, hogy a tagállamok alkalmazzák az e aláírásra vonatkozó szabályokat? Connect Europe néven több programot is indítottak, nem mindig sikerült ezeket egyszerre megvalósítani időnként futárszolgálatok kézbesítik az iratokat is, a cél eléréséhez nem kellene egy platformot létrehozni a Connecting Europe céljaira? Annak érdekében, hogy a piac ne legyen ilyen fragmentált. Köszönöm.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 om øh, venturekapital er jo en del af akten for det indre marked, og det har en, en meget høj prioritet for det danske formandskab. Det er hvor ambitionen at opnå en vállalkozási tőke ö, irányelvben az volt, hogy ez egy megállapodást szeretnénk elérni az els, a 2012 első felében, és ö, reméljük, hogy a parlament hozzá fog ehhez járulni, és el tudjuk érni az megállapodás. Ez nagyon jó lenne az európai közep, kis és közepes vállalatoknak. Szeretnék megbizonyosodni arról, hogy az a jogszabály, amit elfogunk, hogy a tőkét nyújt, a KKV-knak, az előre fog haladni az, idősz, az elkövetkezendő időszakban. Aztán volt egy kérdés a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban, és a szolgáltatás exportokkal kapcsolatban a szolgáltatás export és az úgynevezett smart regulation, az okos szabályozás, illetve hogy hogyan tudjuk megfelelően biztosítani a szociális védelmet ezen a területen. Ezek kulcsfontosságú kérdések az okos szabályozásról beszélve, amennyire lehet világosá tesszük és átláthatóvá a dolgokat. Természetesen szeretnénk azt is biztosítani, hogy a szociális körülmények, ideértve a munkakörülményeket is, ne ö, kerüljenek ö, megsértésre vagy kifelejtésre. Ez nagyon fontos számunkra, és a munkánk egyik központi eleme harmadik kollégám pedig, akivel beszéltem, nagyon jó politikai vitát folytattunk a Nemzeti Parlamentben is egyébként. Ön említette a szabadalmi kérdést, a szabadalmak ügyét. Ez az, amiről nem tudunk igazán vitát folytatni. Alapvetően fontos kérdés, hogy megoldjuk a szabadalmak kérdését, a szabadalom rendeletet, szabályozást, de azt is, hogy hogyan találjuk meg a székhelyét a szabadalmi bíróságnak. Nagyon sok időt fordítottunk már erre, rengeteg munkát végzett ezen a területen a lengyel elnökség, és kompromisszum, megállapodás vagy javaslat is született. Én körbejártam számos országot, számos kétoldalú tárgyalást folytattam az év elején, mert mindenképpen szeretnénk ezt a kérdést lezárni. Már olyan közel vagyunk az ügy megoldásához, hogy nagyon mindenképpen hasznos lenne, hogyha lenne egy közös európai szabadalom, nem csak a kis és közös vállalatoknak, de ez nagyon nehéz kérdés, nagyon kockázatos kérdés, de ezzel együtt nagyon nagy örömmel mondom azt, hogy egyes kulcsfontosságú tagállamok megígérték, hogy hozzá fognak aktívan járulni a megoldás megold, megtalálásához a elnökség során. Tehát ez az egyik fő prioritásunk. Ezt követően volt egy másik kérdés a pénzügyi tranzakciók adóztatásával kapcsolatban. Erre azt mondanám, hogy a belügyminiszter foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ezt én nagyon szívesen rá is bízom. De nyilvánvaló, hogy a Dán elnökség során mm, le fogjuk folytatni azokat a tárgyalásokat, amelyek ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban szükségesek. Aztán volt -e megint csak egy másik kérdés, ugyancsak a kis KKV-kra vonatkozóan, többen is kérdést tettek fel, ami minket illet. A 2020-as horizon programnak van egy közös eleme, ami a finanszírozáshoz és a növekedésnek az elérését segíti a Kozmosz az konkrétabban, és piacra segítheti a KKV-kat. A Horizon 2020 az egy szélesebb körű program, kutatást, oktatást is felöleli, és sokkal hosszabb távú a növekedés szempontjából. Fontos ragaszkodni ezekhez a programokhoz, illetve a prioritásokhoz, és azt reméljük, hogy a Dán elnökség itten jelentős előlépést tud majd tenni. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy ezen programoknak a finanszírozása attól függ, hogy az Európai Uniónak hogyan alakul a jövőbeni költségvetése. Beszéltünk itt a KKV-król és arról, hogy milyen fontossággal kezdjük, illetve beszéltünk a kockázati tőkeirányelvről, és ez mind nagyon fontos a KKV-knak és a másik kezdeményezés az belső egységes piac irányelv alapján, hogy hogyan lehet javítani a KKV-k helyzetét. a pénzügyi csomag és az egész gazdasági helyzet kérdése ugyancsak egy olyan kérdés, ami központi helyet foglal el a tárgyalásaink során. De nem én vagyok az a megfelelő személy, aki erről hosszabban tudna szólni, mert ez már egy jó ideje előkészítés alatt áll a hétfői csúcsra de én ezzel nem rendelkezem más információval. És végezetül volt egy kérdés az elektronikus aláírásokkal kapcsolatban. Tehát elektronikus aláírások. Megvan. Sikerült megtalálni saját jegyzeteimet. Az elektronikus aláírásokkal kapcsolatban azt mondhatom, hogy ez a Digital Gender kezdeményezésnek a része. A Dán elnökség úgy gondolja, hogy az irányelvnek a felülvizsgálata elősegítheti a digitális belső piac kialakulását, és ez része a terveinknek azt mondtuk, hogy a bizottság fog előterjeszteni a tavasz során egy javaslatot, és akkor azon az alapon elkezdhetjük majd a tárgyalásokat. Voltak már bevezető tárgyalások júniusban, és úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos téma, itt is feljegyeztem a kollégáknak az észrevételeit is, és ugyancsak a, lesz egy február során egy informális csúcs, a, a tanács a digitális aláírásról és az elektronikus piacról. Ez nagyon fontos, mert potenciálisan javulást érhetünk el valamennyi országban. Elnök, nagyon köszönöm a valamennyiünk nevében Zon úrnak a látogatását, hogy eljött ide hozzánk vitát folytatni. Köszönöm önnek és munkatársainak. Nagyon sok sikert kívánunk az elkövetkezendő hat hónaphoz és az elnökségükhöz. Az elnök asszony köszöni a tolmácsok munkáját is, illetve hogy még 10 percig dolgoznak. A következő ülésünk az február 6-án lesz, 13 órától 18 óra 30-ig Brüsszelben. Kellemes napot kívánok, és miniszter úrnak is remélem máskor is látjuk itt. Köszönöm. Merci, à la prochaine. Bye.